Right, good morning. Jó napot kívánok! Későn kezdtünk. Ez sem volt elég, úgy, úgy tűnik azért ahhoz, hogy mindenki megjelenjen. Következő napi rendi pontunk. Módosítások mérlegelése a hosszú távú fenntarthatóság és gazdasági élénkítés témájában. 162 módosító született. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót Huang Gok úrnak, hogy ismertesse jelentését. Si, Madame la Présidente, euh, je tiens à remercier tout d'abord. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönet illeti az árnyék előadókat a munkájukért. 162 módosító tanulmányozódik. arról, mennyire konstruktív és érdekes munka volt ez, amelyet együtt végeztünk. Közgazdászok és, és hát maguk a tag, tagok is egy nagyon izgalmas eleven vitában mondták el véleményüket. A jelentés illetve az árnyék előadókkal folytatott megbeszéléseim célja abban áll, hogy a kompromisszum szellemében tudjuk céljainkat elérni, ebben a szellemben fogant jelentésem is. Látnunk kell azt az összefüggés rendszert, amelyről tegnap délután és este is tárgyaltunk az LKB elnökével, illetve az Eurogroup elnökével. Ez az a keretrendszer, amelyen belül mérlegelnünk kell ezt a témát is. Azt hiszem mindannyian e teremben Európa érdekében szeretnénk kompromisszumra jutni, pontosabban az európai állampolgárok érdekében, akiket keményen megütött a válság. Azt hiszem tehát, hogy be kell látnunk azt a feladatunkat, felelősségünket, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy az európai intézmények hozzáruljanak a gazdaság újraindítéséhez, az európai társadalmi modell fenntartásához, és ahhoz, hogy fenntartható legyen az államháztartás hosszú távon. A gazdaságélénkítés, a szociális modell és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóság kell legyen az a három fő sugár, fő csapásirány, amelyen mozognunk kell, és amelyek mentén kell kompromisszumos módosítókat tető alá hoznunk. Nem hiszem, hogy mélyre menő vitára volna ma szükség. Azt hiszem, az árnyékelődókkal képesek leszünk a kompromisszumos módosítókat tető alá hozni. Négy területre gondolok először is egyrészt arra kell törekednünk, hogy a makrogazdasági politika ciklus ellenható legyen, tehát a bőséges években, vagy időszakokban ö, ö, szuficites legyen a költségvetés, és a felesleget a adósság törlesztésére fordítsák a gazdaságok, és ez a, az anticiklikus poli, gazdaságpolitika azt is jelenti, hogy nehéz időkben minden nemzeti gazdaság a saját sajátságainak megfelelően a megfelelő támogató intézkedéseket meg tudja hozni. Tehát két oldala van a, az anticiklikus gazdaságpolitikának. Mindkettőt szem előtt kell tartanunk. Mint mondottam, egyrészt a bűvülő gazdaság időszaka és annak sajátságai, illetve a gazdaság élénkítési intézkedések, amikor a kapacitások nem kellően kihasználtak azokban az időszakokban. A másik olyan téma, ahol a vélemények közelíthetőek, a közszektor kiadásainak területe. A módosítók áttekintése arra utal, hogy van mód arra, hogy, hogy a megállapodjunk abban, hogy a gazdaság nem kellő kihasználtsága idején, a kapacitások nem kellő kihasználtsága idején gazdaságélénkítő intézkedéseket lehet beinteni, ám ezeket nem azt, ez nem azt jelenti, hogy önkényesen lehet szórni a, a pénzt, a közpénzeket bármilyen módon, hanem ennek megfelelő szabályrendszer szerint kell történnie. Nem minden válsághoz kapcsolódó közkiadás bizonyult hatékonynak most sem, és eredményesnek most sem. Sürgősen szükség van tehát megfelelő hatástanulmányok, hatásvizsgálatok elvégzésére. A harmadik olyan terület, ahol a vélemények, az amúgy széttartó vélemények közelíthetnek, az összefügg annak meghatározásával, hogy mit jelent voltak éppen a a gazdaság élénkítésre szoruló gazdaság, nemzetgazdaság fogalma. A szakirodalom szerint a, a teljesen kihasznált termelési kapacitású gazdaság nem feltétlenül felel meg ennek a definíciónak. A gyakorlatban 85%-ra tesszük azt a szintet, ahol elégséges a kihasználtsága a gazdaságnak, ma 70-75%-ra tesszük az a szintet, amennyire élünk a kapacitásainkkal. Azt hiszem, hogy elviekben megállapodhatunk afelől, hogy amíg a termelési kapacitások megfelelő kihasználtságot élveznek, nem élveznek, addig szükség lehet, és szükség van gazdaságélénkítő eszközökre, illetve anticiklikus intézkedésekre a gazdaságpolitika részéről. Ha pedig sikerül a, a, a feleslegeket elérni, akkor azt az adósság csökkentésre kell használni. És egy utolsó terület, gondolat, amelyet szerettem volna belefoglalni a jelentésembe, az világosan adott, hogy nagyon fontos, hogy a kritériumok felől megállapodjunk. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságot támogatnunk kell, és a piacokkal kapcsolatos az állam adósságok fényében, illetve a közkiadások fenntartatóságának fényében elmondható, hogy a szakirodalom sem határozta meg pontosan mi a kritériuma rendszere a közkiadások fenntartható voltának. Ilyen kritériumok tehát nincsenek kőbevésve, lehet, hogy nekünk meg lehetne próbálni egy definíciót meghatározni. Abban megállapodtunk, hogy anticiklikus gazdaságpolitikai intézkedésekre szükség van. És talán az a kritériumrendszer, amely a stabilitási és növekedési paktumban van, lehet, hogy önmagában elégtelen, ezért beszélek mindig hosszú távú fenntarthatóságáról az államháztartásnak. A strukturális hiány és a a strukturális adósság mértéke két olyan mutató, amely túlmutat a stabilitási növekedési paktum rendszerén is. Érdemes tehát a, ezen makrogazdasági politikáról tovább gondolkozni, ezeket irányzom elő a jelentésemben, és azt gondolom, hogy a vitánkat e négy pont köré kellene csoportosítani. Persze vannak itt más érvek és gondolatok, elnök azt mondja, de ott talán a kompromisszum nem olyan könnyen elérhető, mint ezen a négy területen. Mark úr. Thank you very much, uh, Madam Chair, and thank you. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is uh, ezt a felvezetést, és uh, várom a lehetséges kompromisszumok kialakulását, ugyanakkor aláhúznám, hogy a kompromisszumok azok uh, azok meg kell, hogy feleljenek egy sor módosító indítványnak, amely az EPP részéről érkezett. Ugyanis egy csomó kérdésben eléggé eltér az álláspontunk, remélem, hogy a raportőr felmeri vállalni a felelősségét, és megpróbálja a kompromisszumokat elérni. Ugye ne felejtsük el, hogy milyen komoly helyzet, milyen komoly a helyzet. Most kell ugyanakkor meghatároznunk az elkövetkezendő évtizedek gazdasági fejlődésének irányát is. Tehát nagyon kemény eh, viták voltak már egy éve is, eh, amikor arról beszéltünk, hogy hogyan lehet eh, a válságra válaszolni. Akkor a parlament nagy többsége amellett szavazott, hogy egy világos, konzisztens eh, kivezetési stratégiát, exit strategy-t eh, alakítsunk eh, ki, és rendbe tegyük az államháztartásokat is hosszabb távon. Az alternatívája ennek az volt, hogy még több állami költekezéssel zárjuk le ezt a válságot. Nos, azok a tagállamok, amelyek a második lehetőséget választották, nagyon komoly problémák keletkeztek. Sőt, a jóléti állam alapjai is megrendültek, vagy, vagy repedeznek. Amikor mi ebben a bizottságban fogadtuk a görög e, miniszterelnököt, akkor valójában azt láttuk, hogy milyen eredményei lehetnek akkor annak, hogyha az államháztartás elszabadul, hiánya elszabadul természetesen vannak más tagállamok is, amelyeknek nagyon komoly deficit problémái vannak. És ne tévedjünk, hölgyeim és uraim, nincsen nagyobb kockázata a kockázat a munkahelyteremtésre vagy a szociális kiadásokra nézve, mint az államháztartási hiány elszabadulása, akkor, amikor a deficit nő és az államadóság nő mert akkor a kamat költségek is növekedni fognak, és minden mást kiszorítanak, minden más lehetséges kiadást kiszorítanak. Tehát a felelősségünk most az, hogy ezt a problémát, ezt a deficit problémát a lehetőleg hamarabb megoldjuk. Amit az egyik tagállam tesz ezen a területen, az befolyásolni fogja, hogy mit tesznek a többiek. Ezt már láttuk is, mert amikor a görög gazdaságról beszélünk, valójában azért beszélünk arról, mert egész Európát befolyásolja. És ugyanez igaz egy sor más tagállamra is. Szerintem jó dolog, hogy a raportőr felidézi a szakirodalmat. De azért hadd mondjam el, hogyha két közgazdász van egy teremben, akkor azok három különböző véleményt szoktak kifejteni. Ezért is kell tehát a ezért kell a realitással azért számolni. Imádom hallani az utalásokat Keynes úrra, de azért nagyon könnyű növelni a közkiadásokat és Keynes úr világában nagyon könnyű volt csökkenteni is az állami kiadásokat és az állami deficitet, a valóságban pedig nem könnyű. A 70-es, 80-as években éppen ez volt a probléma, és nagyon komoly munkanélküliség volt ennek a következménye. Tehát várom a kompromisszumokat egyrészt, másrészt pedig azt szeretném, hogyha ezek a kompromisszumok a már elfogadott kritériumok alapján szüködnének, születnének meg. Nincs szükség új kritériumokra, már elfogadtunk kritériumokat. Az egyik nagy lecke, amit meg kell tanulnunk ebből a válságból, az az, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövettünk, az az, hogy nem tartottuk be a stabilitási paktumban lefektetett kritériumokat. Ez vezetett oda, hogy a tagállamok egy része, mégpedig a tagállamok egy része a ciklus csúcsán alakított ki magas deficitet, és ezt követően nem volt képes gatyába rázni az államháztartást, amikor a válság beütött. Itt tehát azt szeretnénk elérni, hogy ne kelljen olyan tagállamokat látnunk az unión belül, ahol a törlesztési tételek miatt nem tudnak szociális kiadásokat e, vállalni az adott szociális modellnek megfelelően, vagy nem tudnak új befektetéseket eszközölni állásteremtésre, új iparágak meghonosítására. Sajnálattal mondom, hogy fennáll a veszélye, hogy hosszú távú deficitek korszakát éljük, és csökkenteni kell a szociális kiadásokat mindezek következmény, következtében. E, és azért vázolom fel ezt a sötét képet, mert szerintem ez lehet a kiindulási alapja a módosító intitványokból születő kompromisszumos e, javaslatoknak. E, ebben az értelemben van egyetértés a liberálisok és a néppárt között, tehát a raportőrt pedig arra hívnám fel, hogy a módosítások tárgyalásakor eh, arra figyeljen oda, hogy hogyan lehetne a deficiteket csökkenteni annak érdekében, hogy az állásteremtő, munkahelyteremtő képességünk eh, megmaradjon, illetve befektetéseket tudjunk eh, eszközölni. Nagyon sok vélemény hangzott itt el, ez egy nagyon fontos politikai folyamat és egy nagyon fontos intellektuális vita egyben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Karl Hackland. Tak, värderade fru ordförande. Jag tror att jag idag morgon ska tala svensk. Köszönöm, eh, asszonyom. Eh, ma délelőtt svédül szeretnék felszólalni. Eh, szeretném megköszönni a raportőrnek a jelentését természetesen osztjuk az aggodalmait, többféleképpen lehet megközelíteni a problémákat, ugyanakkor a célkitűzéseink egyformák kell, hogy legyenek. Legfeljebb az eszközök mások. Tudom, hogy a raportőr nagy szakértője a makro közgazdaságnak, makrogazdaságtannak, tehát nagy szakértője, és ezért is mondom, hogy az állami kiadások felől kell megközelíteni a válság megoldását. És amit mindenképpen el kell kerülnünk, az az, hogy roncsuk a helyzetet. Sajnálatos módon az állami kiadások költségei olyan nagyok, az állami adósság költségei olyan nagyok, hogy ez megkérdőjelezi a jóléti állam fenntarthatóságát. És ha ez megkérdőjeleződik, akkor a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb rétegek fogják annak meginni a levét. Azt gondolom, hogy ezek lehet, lehet a jó kiinduló pontjai a vitának arról az anyagról, amit a raportőr benyújtott, és Gunnar Hökmark is mondta, Gunnar Hökmark is mondta, így lehet kompromisszumokat találni. A néppárt egy kicsit más megközelítést alkalmaz. Nem szabad elfelejtenünk Európának a népesedési problémáját, demográfiai helyzetét, egy fenntarthatóbb alapot kell kialakítanunk a gazdaság számára. Nagyon szigorú intézkedésekre van szükség. Görögország jó példa. Hiszen ott most nagyon kemény lépéseket kell tenni az egyensúly helyreállítására. Nem azért, nem az a probléma, hogy ott nagyon különösen rossz lenne a helyzet, hanem az, hogy megpróbálják megtartani a, az ottani jóléti államnak az alapjait, és ez nem, nem könnyű. E, tehát a gazdaság gyengesége az egy dolog. Európa hosszú távú stabilitására kell leginkább odafigyelnünk. A növekedési paktum, stabilitási paktum előírja számunkra, hogy megállapodásra jussunk az európai közkiadások kérdésében, hiszen ez az a terület, ahol elkezdtek kisiklani a dolgok. Végezetül pedig utalnék a 2020-as stratégiára, a jelentés is említi, ez egy jó eszköz. Konkrét intézkedésekre van szükség. exit stratégiára, kivezetési stratégiára van tehát szükség, és e, ezzel, e, ezzel kapcsolatban én majd egy közös módosítót adok be Hökmárk úrral. Még egyszer én is várom a konstruktív vitát, már holnaptól kezdve az előadóval. Biztos vagyok benne, hogy sikerül egy olyan jelentést megszülnünk, amely kivezet ebből a nehéz helyzetből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sven Giegold a következő hozzászóló. Nem terjesztettünk be módosítókat, mert hogy teljesen uh, igénybe bennünket ez a folyamat. Egy megjegyzésem volna. Úgy érzem, hogy itt a szakbizottságban a köz, az államháztartás kérdésében nagyon érdekes helyzet alakult ki. Egyik oldalon ott vannak frakciók és személyek, azt mondják, hogy általános probléma van, és túl magas az állami adottság szintje, ennek meg kell találni az okát. Másik oldalon az jelentőstevő azt mondja, hogy lehet ugyan panaszkodni erről, de nem adnak észszerű kritériumokat arról, hogy mi lenne akkor a normális szintje az államadóságnak és azt mondja, hogy ilyen voltak két objektív kritériumok erre nézve, és nincsenek is. Én meg azt mondom, hogy lehet, hogy nagyon nehéz megtalálni a makrogazdaságtani szakirodalomban ezt, ám a mi frakciónkban a generációs számvitelről szóló vita mutatott rá, hogy legalábbis a német szakirodalom szerint nem csak a, az deficitek, vagy a az adósságok szintjét kell vizsgálni, hanem azt is, hogy mire fordítják ezeket. A gazdaságba forgatják-e, vagy a folyókiadásokat finanszírozzák belőle valamiképp. Kulcsfontosságú az érvek szempontjából, amit képviselőtársaim elmondtak, hogy megnézzük, hogy mit csinálnak ezzel a pénzzel. Ha megnézzük a beruházások alacsony szintjét, miközben a gazdaság a, köz, a, a háztámasztás hiányban van, az bizony komoly gond. És sajnálatos mondom, ez a helyzet, amiben találjuk magunkat. Vannak objektív kritériumok, miszerint a, a nagy hiány meg a nagy adósságszint gondot jelent, és ezen túl pedig legalább 67-es számú módosítót, ha elolvassák, a német változata elég különösen hangzik németül. Hogy alternatívákra és megoldásokra van szükség annak érdekében, hogy növeljük a, a születési szintet. Hát nekem a megoldás kézenfekvőnek tűnik, hogy el lehet fokozni a születések számát. Talán a fordítást egy kicsit másképp kéne igazítani, hogy ez ne legyen ilyen különös, vagy akár vicces. <coughs> Oh, okay, uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Asaya képviselő. Köszönöm, állnak asszony. Először is meg szeretném köszönni jelentéstevőnek munkáját, és azt kell mondanom, egyetértek skandináv kollégáimmal, Haglund úrral és Hökmark úrral, finn svéd képviselőtársaimmal, illetve az, azzal, amit a a strukturális hiányról mondottak, melyet több állam államháztartása bizony felmutat. Azt is fontos látnunk, hogy azok a hatások, melyeket az előregedő társadalom és általában a demográfiai helyzet okoz, és ami sokszorosan túlmutat súlyát tekintve a mostani gazdasági válság hatásain is. A finn pénzügyminisztérium számításai szerint több olyan alternatíva, olyan opció felvázolható, melyek révén Finnország 5 és 5,5%-os hiányát le lehet dolgozni. Például a közszolgálatok hatékonyságának növelése lehet egy ilyen gyógymód. Másik lehetőség lehetne az, a finn felmérés, vagy a finn tanulmány szerint, hogyha a nyugdíjkorhatárt feltolnák három évvel. Nem kettővel, mint eredetileg terveztük, hanem három évvel. Ez is jelentősen csökkenthetné ezt a szintet. Aztán ezen túl, hogyha a születések számát egy, egész, egy, egy finn nő születésre jutó születések számát 1,8-ról 2,3-ra tudnánk növelni, hosszú távon ennek is jelentős pozitív hatása volna. Hosszú távon pedig számba kell venni a bevándorlás tényezőjét, amely végső soron, ha megfelelő, akkor a GDP növeléséhez vezethet. Ezért gondolom úgy, a fenti érvekre hivatkozva, hogy azok a szerkezeti problémák, melyek a közkiadások és az államháztartás szerkezeti problémával adódnak, nagyobb figyelmet igényelnének. Azt nem elég mondani, hogy pusztán a, a a adósságok mikéntjével lehet megoldani a fenntarthatóság problémáját. Elnök, köszönöm, Permas Berezél szó. Merci beaucoup, moi, à ce stade et dans, dans moment où les... Köszönöm szépen. Jelenleg a kompromisszumos módosításokkal foglalkozunk, és ugye alapvetően mindkét fél ez az összes fél jó hiszemű. Néhány észrevételem lenne ezzel kapcsolatban. Először is a államháztartás hosszú távú fenntarthatóságával Na, kapcsolatban. Nos, szerintem nagyon fontos lenne, hogy tanuljunk a múltbéli eseményekből, hiány, hiányosságainkból. A válsággal kapcsolatban sok minden elhangzott már. Elmondtuk, hogy az EU gazdasági alapjai sokkal szilárdabbak, mint az usa de azt hiszem, hogy a helyzet ennél kicsit bonyolultabb. Talán az jelentette mégis a garanciát, illetve a védelmet, hogy ne kelljen európai szintű gazdaságélinkítő tervet kialakítani a kínaiakkal és az Egyesült Államok beliekkel szemben az úgynevezett automatikus stabilizátorok léte. Tehát a ö, jóléti állam különböző intézményei, az egészségügyi rendszer, a társadalombiztosítási rendszer, pedig azt gondolom, hogy bizonyos kockázata van annak, hogy ezek a rendszerek ne működjenek ilyen jól hosszú távon. Nem tudjuk, hogy ezeket hogyan lehetne megjavítani. Jó lenne, hogyha meg tudnánk oldani ezt, hiszen önmagában ezek a rendszerek nem, semmilyen pozitív ö, lendületet nem teremtenek. A foglalkoztatási bizottság bizonyos módosításokat benyújtott erre vonatkozóan, ezeket szerintem meg kéne fontolnunk. Ez lenne az első mondani való. Nos, az olyan jellegű módosítások, amelyek a társadalombiztosítás megváltoztatására gondol, vonatkozik, ez lehet, azt gondolom, nagyon veszélyes is, pedig ugye azt gondoltuk, vagy úgy viszonyultunk ehhez a rendszerhez, hogy ez az egyik automatikus stabilizátor. Szerintem nagyobb figyelmet kéne ennek a témának szentelni, nyugodtan, okosan megfontolni, hogy mit is tegyünk, és mint említettem, tapasztalatinkat föl kell használni. Ne feledjük el, hogy 2005-ben felülvizsgálták a stabilitási paktumot, és két ízben megreformálták ezt. Egyik a nyugdíjreformra vonatkozott, a másik pedig az eladósodásra, vagy az adóság kiegyensúlyozottabb kezelésére. Akkoriban senki nem kérdőjelezte meg ennek a létjogosultságát, mindenki elfogadta ezt. Akkoriban a felelős biztos nagyon elkötelezett híve volt a megreformált stabilitási paktumnak. Mai gondjaink azonban közvetlenül kapcsolódnak a megreformált stabilizási paktumhoz, stabilizá... stabilitási paktumhoz. Ha elnyomó jellegű ez a paktum, akkor ez nem működhet. Először is azért, mert így a tagállamok nem tudják ennek pozitív aspektusait érvényesíteni, és nem lehet kipécézni egy-egy országot. A tagállamok nem szeretnék meg előlegezni a piacok reakcióit, és az euró övezet egyik sajátossága az, hogy a piac hátrányos hatásai csak némi péter érzékelhetőek. Lehet, hogy Maastricht idején kicsit naívak voltunk, nem gondoltunk arra, hogy az állam adóság problémái csak, csak kicsit később reagál majd a piac, ennek a hatásai, piaci hatásai csak később érezzük itt az euró övezetben. A paktumot megvizsgálván szerintem senki nem mondhatja ezt, hogy ez a helyes út, a helyes módszer. A fenntartható államháztartásnak nem ez a legjobb módja, pedig tudjuk, hogy mindenképpen le kéne csökkenteni az államadóságot. Olyan rendszert kéne kidolgozni, ami mindenki számára előnyös, ami nem vezethet ilyen helyzetekhez, illetve nagyon fontos az, hogy a szabályokat is szigorúan alkalmazzuk. Itt módszerbeli kérdések merülnek fel, módszertani kérdések. Nagyon fontos az, hogy büntessük, vagy jutalmazzuk a tagállamokat teljesítményüktől függően. Erről egyébként a jelentés is szól. Egyébként arról szerettem volna beszélni, nagyon fontos, hogy az emberek mit gondolnak a stabilitási paktumról. Köszönöm szépen, Reil úr. Sr. President, eu queria começar por cumprimentar o, o relator pelo trabalho feito. Tisztelt elnök asszony! Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel most alkalmunk van arra, hogy politikai szempontból is megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Én, mint néppárt képviselő, egyetértek a jelentéstevő észrevételeivel, illetve Hökmark úr megjegyzéseivel is egyet tudok érteni. Ami a paktumot illeti, szerintem megfelelően kéne elemezni ennek két részét. Egyrészt a stabilitással foglalkozó részét, de ettől még nem szabad elfeledkezni a növekedésről, hiszen a növekedés elengedhetetlen feltétele a gazdaság működésének. Portugáliában, hazámban sokáig téma volt a deficit, az államadóság, ez a két téma nagyon komoly aggodalomra adott okot. Aztán a kamatlábak kérdéséről is folyt a közvita, illetve az opciók kérdéséről. A határidős ügyletekről is sokat beszéltünk a közvitákban. Nos, el kell azon gondolkodni, hogy a tagállamoknak milyen feladatai, kötelességeik vannak, melyeket tudnak, milyen feladatokat tudnak teljesíteni. És véleményem szerint itt is politikai döntésre van szükség. Gondot, gondjaink vannak a társadalombiztosításban, erről itt is beszéltünk, aztán a demográfiai kihívások is igen komolyak. Jelenleg Európában a demográfiai görbe aggodalomra ad okot, ezt mindenképpen ki kell javítani. Aztán az állami kiadások ellenőrzését is javítani kell, nem szabad megengedni, hogy az állam ne bánjon megfelelően gazdaságosan a kiadásaival, vagyonával. Aztán ami a válságból való kilábalást illeti, nem szabad ezt elsietni, elhamarkodni. Talán kicsit bátrabban kéne lépnünk, kicsit túl kéne lépni azon, hogy a szükséges minimumot teljesítsük csak, vagy tűzzük ki célul. Nagyon fontos azonban a rugalmas hozzáállás is. A helyzet tagállamonként változik, változó a gazdasági helyzet, ezért van szükség rugalmas hozzáállásra. Néha elfeledkezünk az egyik szakpolitikáról, ez pedig az adópolitika. A versenyképesség egyik fontos eleme az adópolitika az unión belül, de ne felejtsük el azt, hogy az Európai Unión kívüli államok azokhoz képesti, vagy ezekhez viszonyított versenyképességünk is múlik az adópolitikán. Szerintem stabilitással, a növekedéssel és a szolidaritással érhető el a fenntartható jövő. Köszönöm. Bowman. Köszönöm, Borman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem a makrogazdasági jelentések kez által nyújtott kezelés mindenképpen meggondolandó. Az a megtiszteltetés ért, hogy 90 óta tagja vagy lehetek ennek a szakbizottságnak, nagyon hosszú évek óta tehát. Innen tudom, hogy ez a szakbizottság a gazdaság, hogyha a gazdaság tudomány némi fenntartással kezével hoz megvan minden oka. Azok a szakbizottságban a többség általában azt a meggondolást követte, hogy az állam nem jó, hogyha beavatkozik a dolgokba, úgyis elront minden, mindenféle hibát elkövet az állam, hogyha beavatkozik a gazdaságba, ha, akár ha a konjunktúrját igyekszik elősegíteni, és hogy végső soron a, az állami beavatkozás túlzott mértékű. Ez volt általában ebben a házban, egy szakbizottságban a többség véleménye alapelemeiben. Ez az álláspont radikálisan megváltozott akkor, amikor ugyanazok a politikai erők, ahol akik hatalomra jutottak, a, a válság idején a bankokat államosították, arról gondoskodva, hogy az adófizetők, különösen munkavállalók ö, költségére adóeszközökkel igyekeztek kifinanszírozni, úgymond az államot a, köz, a háztartást a válságból. Ezért van a legtöbb tagállam túlzottan eladósodva jelenleg, és ez az, az a háttér, ahol is túlzott adósságba keveredett nemzetgazdaságokkal kell számolnunk, amelyek nem igazán tudják, hogy mit is, hogyan vigyék tovább az államháztartást. Azt hiszem, hogy ez egy nagyjából méltányos összefoglaló jelenlegi helyzetnek. Ezért a mi szakbizottságunk ebben a helyzetben ö, megteheti, hogy kritikus kérdéseket tesz fel, vegye er-, ehhez a bátorságot, nézzük át a kérdéseket, legyünk kényelmetlenek Tegyünk fel kényelmetlen kérdéseket bíráló módon, koppantsunk rá az or- orrára ennek-annak. Szerintem a kompromisszumokat a jelentés szellemében meg tudjuk találni, olyan értelemben, hogy kritikus kérdéseket teszünk fel, mint mondottam, kényelmetlen módon rákérdezve a vélt igazságokra, hogy az államok vizsgálják felül álláspontjukat, mert a cél az, hogy felülvizsgálják pozíciójukat, mert úgy tűnik, hogy ne csak arról beszélünk, hogyan lehet az állami gazdaságpolitikát irányítani, milyen eszközökkel, milyen célok rendszer mentén. Ám helyén, volna, helyén való volna az is, hogyha innovatív módon ö, tudnánk kérdezni, és ez egy politikai többséget tudna kapni ebben a szakbizottságban, és talán lehet, hogy ez a kérdés joggal tehetne fel több kérdés, mint amelyre a hányra választ tud adni. Köszönöm szépen, hogy az elnök Wolf Klinci a szó. Köszönöm szépen. Csak röviden egy reflexió, mert én nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel itt, mint a jelentéstevő, de mindannyiunk számára érzékelhetően égető gond az államok eladósodása eladásolása. Tudjuk, hogy gazdasági növekedés nélkül nem tudjuk rendbe tenni az államháztartásokat. Nekem úgy tűnik, hogy még akkor is, hogyha sikerül a potenciális növekedési szinteket elérni, a jelenlegi költségvetési helyzet akkor sem fog teljes mértékben rendeződni, és nem tudjuk államháztartásainkat úgy rendbe tenni, hogy az a Maastrichti kritériumoknak teljességgel megfeleljen. Ez nem csak, tehát nem csak a, a gazdasági növekedési képességén kiaknázását jelenti a feladat, hanem egyéb feladatokat is el kell látnunk. És konzekvensen kell az államoknak e felől elgondolkozni. A saját hazám, amely 2010-es költségvetésében 50 százalékkal növelte a szociális és munka helyettemesi kiadásait, ez hosszú távon nem tartható fenn. Ez nyilvánvaló. Ezért kell a jövőről elgondolkozni. Amikor Gigold utalt erre, valóban fel kell készüljünk arra, hogy egyfajta hiányt elfogadjunk, hogyha a jövőbe akarunk beruházni. Ez elvileg rendben van, ám akkor meg kell vizsgálnunk, hogy ténylegesen beruházások történnek, a jövőre fordítható beruházások, és ezek a jövőben valóban gazdasági növekedés növekedést szolgálják. Mert hogyha csak a újabb és újabb hiteleket veszünk fel, hogy a folyó kiadásainkat, a nem beruházás kiadásainkat finanszírozunk, akkor csak romlik a helyzetünk. Ezért kell radikálisan átgondolni az államháztartás működését. Uh, thank you, and now... Köszönöm. Szekluna úrja szó. Az az óra 5 perccel késik, az meg négy perccel késik. Csak hogy tudják, hogy hogy állunk. Thank you, Madam Chairman. Um, most of us are law-abiding citizens. Mindannyian vagy majdnem mindannyian törvénytisztelő polgárok vagyunk. Nem abban az értelemben, hogy félünk a törvénytől, vagy megnézzük minden reggel a törvényt, hogy mit kell betartani aznap, hanem egész egyszerűen ez így ivódott belénk. Ugyanúgy, ahogy a közgazdasági kérdésekben is a jó menedzsment és a legjobb gyakorlat kell, hogy vezessenek bennünket. A fenntarthatósága a finanszírozásnak az csak annyi, mint amennyi az összetevőinek a fenntarthatósága együtt véve. E, ugye az adózással kapcsolatban is van e, legjobb gyakorlat, az oktatás, az egészségügy, a társadalombiztosítás, a nyugdíj fenntarthatóságáról is vannak már ismereteink, és emögött vannak azok az intézményes kérdések, mint az átláthatóság, elszámoltathatóság, legjobb gyakorlat. Nem gondolom tehát, hogy a szabályok megoldják a problémát. A szabályok a szélsőségeket szabályozzák, illetve a bűnös, úgymond bűnös tagállamokat fogják vissza. A kormányok, különösen demokratikus országokban gyakran kerülnek a nyomás alá, hogy többet költsenek és kevesebbet adóztassanak. Ugyanakkor a legtöbb tagállam kíváncsi arra is, hogy a többiek mit csinálnak és azt gondolom, hogy ezt sem szabad szem előtt éveszteni, amikor a módosítókat benyújtjuk. A nyílt koordinációs módszer nem túl, nem túl divatos jelenleg a, a válság miatt és egyes tagállamok problémái miatt. Ugyanakkor nem hiszem, hogy ezt e, ettől el kell tekintenünk, vagy ezt ignorálnunk kellene. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló volt ön, akkor most megadom a szónak, szót a raportőrnek, aki körülbelül négy perccel rendelkezik, mielőtt ténylegesen 10.30 lesz. Köszönöm, elnök asszony! Szeretném a társjelentéstevőket, az árnyékjelentéstevőket, különösen a néppártit megnyugtatni, mert valóban az önök módosítóiból akarunk kiindulni, és valójában tényleg nagyon gondosan elolvastam, és elolvasom az önök módosítóit, és teljesen egyetértek azzal, hogy szükséges a konjunktúra politika, kényszre pedig még csak nem is utaltam. Nyilvánvaló az egyik preambulum bekezdésben említettem, hogy foglalkozni kell a költségvetési adóság az államadósággal, és hogy a ciklusnak mindkét elemével, a csúcsával és a mélypontjával is foglalkoznunk kell. Pervans Beres beszélt az automatikus stabilizátoroktól. Kenz gyakorlatilag ugyanezt mondta, tehát lehet, hogy itt már is megtaláltuk a kompromisszumnak az alapjait. A második dolog, amelyben egyetértünk, az a kiadásoknak az értékelése, és jobbról is, balról is, középről is többen felhívták a figyelmet az államadóság problémáira, illetve a költségvetési kiadások problémáira, és úgy tűnik, hogy ebben is alapvetően egyetértünk. Ami a kritériumokat illeti, én nem, nem elméletet csinálni jöttem ide, hanem politikát csinálni. Hagy nyugtassam meg önt. A kritériumok tehát nem csak elméletiek, hanem politikaiak. Amikor hangsúlyt helyezek a stabilitási paktum kritériumaira, akkor nem kérdőjelezem meg a stabilitási paktumot, tiszteletben tartom a stabilitási paktumot és a 2005-ben eh, módosított változatát. Eh, tudom, hogy vannak olyan módosítók, amelyek megkérdőjelezik a 2005-ös eh, reformot, de azt gondolom, hogy alapvetően egyetértünk a kritériumokat, egyébként a jelenlegi kritériumokat, azokat ki kell egészíteni. Ugye alapvetően a 80-as évek közepén születtek meg a az akkori kritériumok, és ezeket kellett hozzáigazítani a valósághoz. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy most a repressziós elemekre mutatunk rá, nem a represszióra akarjuk helyezni a hangsúlyt, hogy tartsák be, mert különben, hanem a fontos az, hogy jelzést küldjünk a pénzügyi piacoknak. Mindenki elismeri, hogy a pénzügyi piacok rosszul mérték fel azokat a kritériumokat, e, ezeket a kritériumokat. Ugyanezt történt az államadóságokkal is. Görögországtól eltekintve nem gondolom azt, hogy Spanyolország az elmúlt néhány évben annyira erényes gazdaságpolitikát folytatott volna, tehát Spanyolország ellen is lehetne spekuláció. Mi tehát a piac szerepe, illetve a credit rating agency a hitelminősítő intézeteknek a szerepe? Tehát arra kell odafigyelnünk, hogy milyen jelzéseket küldünk a piac felé. A az állami kiadások, az államháztartás helyzete eh, nem olyan borzalmas eh, ahhoz képest, hogy 70%-okat használjuk ki a termelési kapacitásnak. Az alapvető probléma az, hogy kicsi a kereslet Európában. De azt gondolom, hogy majd erről nagyon gyümölcsöző vitát folytathatunk szerdán. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Köszönöm akkor ismertetném a menetrendet. Április 27-én akarunk itt ebben a bizottságban szavazni, és akkor a májusi második plenárisra eh, kerülhet napirendre, hogy a júniusi Európai Tanácson már olvashassák az állam és kormányfők. Most tehát áttérünk a hatos napirendi pontra. Én magam egyébként most kimegyek a teremből, és megkeresem Konstanció urat. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek. Most pedig eszmecsérvére kerítünk sort az alelnöki tisztre, az LKB alelnöki tisztjére jelölt Vitor Konstanciu úrral, aki áttekintést nyújt majd 15 percben elképzeléseiről, és ezt követően kérdésekkel fordulhatunk hozzá, ahogy ez a korábbi dialógusban is történt, már előre el kell készíteni a hozzászólók a kérdezők listáját. Ezzel pedig megadom a szót Konstanció úrnak. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismételtem. Eleget tehettem a szakbizottság meghívásának. Eljöhettem erre a meghallgatásra, amely része a Európai Központi Bank alelnökségi jelölésem folyamatának. Mikor korábban ide látogattam, akkor bevezető előadásomban összefoglaltam, hogy hogyan vélekedem a monetáris problém, politikához kapcsolódó gondokról. Elmondtam, hogy hogyan gondolkodom az EKB mandátumáról, Milyennek, ennek, mi ennek az intézménynek a másodlagos célkitűzése a monetáris stratégiáról folytat, kialakított véleményemet, a pénzügyi stabilitás és a vagyon elemek árával kapcsolatos problémákról is beszéltem, illetve az inflációs kockázatokról is beszéltem. Most nem szeretnék ezekre a kérdésekre kitérni, de miután ezek nagyon fontos kérdések, hadd mondjam el, hogy az előző meghallgatásom mondottakat is vegyék figyelembe a mai meghallgatáson. Ma a szabályozásról, illetve a pénzügyi stabilitásról szeretnék beszélni. Ahogy legutóbb is elmondtam, nagyon fontos az, hogy a pénzügyi rendszer ne rendüljön meg, és természetesen ennek köze van a monetáris politikához is. A központi bankok és pénzintézetek gerincét alkotják a gazdaságnak és a monetáris politikának. A válság is megmutatja, megmutatta, hogy a pénzügyi szektor milyen hihetetlenül káros hatással lehet a gazdaságra. Kérem, hogy ne felejtsük el a válság tanúságait. Először is a pénzügyi szektor önmagában nem képes egyensúlyt kialakítani, nem képes önmagát korrigálni. Hogyha nincs megfelelően kordában tartva a pénzügyi szektor, az önmagában is válságot alakíthat ki, illetve hogyha a hitelek nagymértékben megnőnek, és az adóságok is, akkor ennek lehet olyan hatása, hogy a vagyonelemek ára hirtelen megnő, illetve a negyedik ilyen következtés, vagy tanúság, hogy a pénzügyi stabilitás nem lehet pusztán inflációs intézkedésekkel megregulázni. Számos válságot megértünk már a történelem során, de nem mindig tanultunk ezekből. Hogyha a pénzügyi, nagy pénzügyi intézmények nem felelnek meg a szabályoknak, hogyha nem jól határozzuk meg az ösztönzőket, akkor az további válságokhoz vezethet. Nagyon fontos tehát, hogy a pénzügy, pénzintézetek túlzásait, a pénzügypiacok túlzásait lenyessük, de ugyanakkor nem szabad fontos szerepüket veszélybe sodorni. A válság óta nagyon sok optimista nézetet is hallottunk, és ezzel kapcsolatban javaslatokat is hallottunk. Ilyen javaslatokról szeretnék most beszélni, és ezeket egyébként szeretném kommentálni is. Szeretném azt elmondani, hogy úgy raktam őket sorrendbe, ahogy azt én gondoltam, tehát ez szubjektív, és ezeket a továbbiakban majd részletesen megtárgyaljuk. Az első ilyen javaslat a makroprudenciális felelősség megteremtése, a már létező és az újonnan felállítandó pénzintézetekre is fontos, vagy érvényes lenne ez. A válság megmutatta, hogy önmagában a mikrofelügyelet nem elegendő, hogyha a kockázatok túlságosan nagyok. És azt gondolom, hogy még mindig nem világos, hogy pontosan az pénzintézeteknek milyen kompetenciái lesznek. Nagyon fontos az, hogy a Bázeli Bizottság általi, által adott javaslatokat komolyabban vegyük. Nagyon fontos a tartalékok és a tőke pufferek a fölállítása. Nagyon fontos az is, hogy a tőke, a felhalmozott tőke flexibilis legyen, tehát függ, annak a mennyisége függ attól, hogy éppen jó vagy rossz gazdasági éveket élnek meg a pénzügyintézetek. Negyedik javaslat, ez ja, még nem teljesen kidolgozott, illetve a hivatalos javaslatoknak még nem része. A számviteli szabványok korrekcióráról van szó, amely kiiktatna a prociklikusságokat. A meg nem valósult tőke bevételek től teszi függővé a bankok bevételét. Nagyon fontos lenne az, hogyha amikor a piac nem megfelelően működik, akkor megfelelő rugalmasságot lehessen érvényesíteni. Föl kell állítani a gazdasági ciklikussági tartalékot, ahogy ezt a Turner jelentésben is olvasható. Tehát ennek az lenne a célja, hogy gazdag esztendőkben félre lehessen tenni a bankok pénzintézetek profitjait, és ezt lehessen használni a szorult időkben. Nagyon fontos tehát, hogy a számviteli jelentések megváltozzanak, és ezekben lehessen rögzíteni a változandó helyzetet. Ötödik, az abszolút tőke átemelési arány bevezetése, hat a likviditási arányok megvalósítása a bázeli javaslatok szerint, hetes az árnyék bankokra vonatkozó megelőzés, 8-as az értékpapírotásra vonatkozó szabályok megszomorítása, 9 a hitelminősítő intézmények szigorúbb alkalmazása, illetve a kockázatkezelés új iránymutatásainak kialakítása. Mint említettem, a 9-es pontban a hitelminősítő intézmények szerepének meg erősítése nagyon fontos. Az lenne ennek a lényege, hogy a pro, ö, ö, ciklikusságot, amely jellemzője volt a pénzügyi ö, ágazatnak valahogyan megpróbáljuk kiikni. Aztán a tízesnél említettem a kockázat kezelést. El kell kerülni azt, hogy túlságosan a rövid távú perspektívából induljanak ki a pénzintézetek. Ahogy említettem, a négyestől a kilences pontig az európai intézmények, illetve a Bázeli Bizottság vitatta meg ezeket a, kérdés, ezeket a kérdéseket. Ezt korábban a pénzügyi stabilitási testület, illetve a G20-ak is tárgyalták. Mindezeknek a javaslatoknak az lenne a célja, hogy ellenállóbb és hatékonyabb legyen a pénzügyi rendszer. Néhány észrevétellel élnék most, fontosabb területeket elemezném. Először is arról szeretnék beszélni, hogy az új szabályok valóban el, valójában elégségesek ahhoz, hogy a pénzügyi piac túlkapásait szabályozzák, illetve hogy a makroprudenciális funkció megfelelően hatékony. -e. A bruttó tők áltemelési ráta, tőke pufferek kérdése, a likviditási arányok, illetve a második pillér megfelelő használata akár elégségesek is lehetnek valami a too big to fail probléma megfelelően van-e kezelve. Hogy a, a makroprudenciális politikának megfelelően az intézmények, a, a felelős intézmények a tagállamokban arra lesznek korlátozva, hogy, fel, hogy felhívják a figyelmet a problémákra, és ajánlásokat fogalmazzanak meg. Hogyha összeáll az európai, vagy föláll az európai rendszerkockázati testület, talán segíthet a problémám. Remélhetőleg ez a rendszer képes lesz arra, hogy a makroprudenciális rendszer tényleg hatékony legyen, és ne csupán pusztában kiáltott szó legyen mindez, amit mondanak. Nagyon nagy érdeklődéssel figye- tartottam figyelemmel, illetve követtem az önök szakbizottságának munkáját, illetve az európai rendszer kockázati testülettel kapcsolatos terveket. Nagyon fontos, hogy ennek a testületnek az általános tanácsa megfelelő összetételű legyen, ne legyenek szükségtelen feszültségek ezzel kapcsolatban, illetve a tanácsadó szakértői bizottság összetétele is nagyon fontos. Ennek legfőbb feladata az lenne, hogy előkészítse az általános tanács vagy általános testület munkáját, és jó lenne, hogyha valóban a felelős intézmények dolgozói ö, munkálkodnának ember. Egyébként, hogyha megfelelő hatékonysággal hozzuk ezt a, létre ezt a tanácsadói testületet, akkor az nagyon sokat segíthetne az általános tanács munkájában. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, a hitelszármazékok, illetve a hitel, hitelbiztosítási csereügyletek kérdése. A válság kialakulásait nagyban fel, felelősek voltak ezek a csereügyletek. Ezek öm, nem feltétlenül kívánatos termékek, amelyek úgynevezett recept nélküli termékek, és egy magán cég kezdett el ezekkel foglalkozni 2001-ben, ezeknek az indexeit akkor kezdte megjeleníteni. Egyébként ezeknek az indexeknek a természete, természetét nem hozták nyilvánosságra, és nem világos az is, azt sem, hogy pontosan hogyan működnek ezek. Myron Scholes, chicagói professzor és Nobel-díjas, közgazdasági Nobel-díjas, a Black Scholes képlet megalakítója, és a tőke származékok kereszt apja azt említette tavaly, hogy az lenne a megoldás, hogy ezt a úgynevezett recept nélküli, vagy over-the-counter piacot valahogyan megszüntessük, és így újra kezdhetnénk a hitelbiztosítási csereületek egész piacát. Ezen komolyan el kell gondolkozni, tehát azon, hogy fedezetlen, a fedezetlen sortolást örökre beszüntessük ezen termékekkel. Csak olyan ö, köretek között elképzelhetőek az ezen ö, termékekkel való ö, tranzakciók, ahol van egy ö, igazi háttér, egy igazi ö, biztosíték. A harmadik probléma, amiről beszélni szeretnék, a úgynevezett too big to fail probléma. Ez a nagy és komplex pénzintézetekhez kapcsolódik, az úgynevezett LCFI-hez, hiszen nem engedhetjük meg ezen, eset, ezen intézmények esetében, hogy csődbe menjenek, összeomoljanak, hiszen ez erkölcsi és egyéb kockázatokhoz, fenyegetettséghez is vezethet. Úgy lehet ezt megoldani, hogy szisztematikusan megkülönböztetjük ezen intézményeket, avagy elképzelhető az is, hogy csak az úgynevezett narrow bankeket védjük. Meg kell különböztetni a haszon banki, vagy a beruházási banki tevékenységeket. Egyébként ezzel kapcsolatban már vannak törvényalkotási elképzelések. Erről is van egy szép listám, ezt nem szeretném felolvasni. De ezen eszközök nem zárják ki egymást, Véleményem szerint ezen eszközök közül egy vagy több használata megoldhatja a problémát. Magasabb tőke, követelmények, biztosítási követelmények, bezárási tervek, living wills, avagy a Federal Deposit Insurance Corporationhöz hasonló ö, társaság létrehozása, amely egyfajta tartalékot ö, jelentene, amelyet akkor lehetne felhasználni, hogyha <clears throat> fel akarunk számolni, vagy bezárni egy pénzintézetet. Az az intézmény, amely ezt a szerepet és feladatot kapja, képe, képes ezt az intézményt fel kell ruházni egyfajta alappal, amely öm, akkor lenne alkalmazandó, hogyha át kell struktúrálni, vagy fel kell számolni egy pénzintézetet. A negyedik probléma az Európai Uniós intézményekhez kapcsolódik. Elképzelhető az, hogy felügyeleti kollégiumot kell létrehozni Európában, és ezt kiegészíteni az Európai Felügyeleti Hatóság munkáját. Nagyon fontos, hogy a válság megoldás költségeit közösen viseljük. Írásos válaszaimban már elmondtam, vagy megírtam, hogy egy európai eh, hiánypótló vagy válságkezelő alapra lenne szükség, különben nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Örömmel hallottam, hogy múlt hétfőn Barnier biztos úr ilyen témájú bejelentést tett, vagy nyilatkozatot tett. Ugyanakkor nagyon fontos lenne az ezzel kapcsolatos jogszabályok eh, harmonizálása európai szinten, illetve a fizetés képtelenség eh, vonatkozó joga, jogszabályok harmonizálásával. Végezetül hadd mondjam el, hogy sokan gondolják úgy, hogy ezek a szabályok elnyomják, megfolytják a banki szektort, pedig mindenképpen túl kéne élnie a pénzügyi szektornak ezt a válságot. Szerintem nem túlzóak ezek a szabályozó intézkedések. Természetesen nagyon fontos az, hogy hogyan időzítjük ezen jogszabályok hatályba lépését. hogyha túlságosan szigorúak a tőke emelési szabályok, akkor lehet, hogy ez visszaveti a bankok hitelképességét. Nagyon fontos az, hogy a reformok tartalma és idő, időzítése megfeleljen a kívánalmaknak, és ne generáljon plusz kockázatot. Elnök, köszönöm szépen. Rövidesen következnek a kérdések, de előtte hadd mondjam el azt, ezelőtt hadd mondjam el azt, hogy az képviselők asszisztenseiket kérem arra, hogy hátul üljenek, ne a képviselők mellett foglaljanak helyet, és főleg ne beszélgessenek munkaadóikkal, képviselőkkel, Hans Péter Martin és Dati asszony képviselőit had mondja, nek, hadd mondjam el, hogy foglalnak helyet a hátsó sorokba, mert így még a így még a fülhallgatójukat se tudják fölvenni a képviselők, nem is tudnak ide figyelni. Akkor most folytatnánk, de tehát akkor folytatjuk csak, hogyha a szóban forgó asszisztensek hátul helyet foglalnak, hogyha magán beszélgetést akarnak folytatni, akkor fáradjanak ki. Uh, the first question is to Jean-Paul Gauzes. Jean-Paul Gauzes következik. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, je voudrais, vous avez tenu des propos très... Köszönöm, elnök asszony. Ön tehát egy igen általános nyilatkozatot tett, és én ezt meg is értem, de három nagyon precíz kérdésem lenne. Jelenlegi állásában mit tud elmondani az EKB válságkezelő tevékenységével kapcsolatban, amely még nem ért véget, ami a felügyeleti szervezetet vagy rendszert illeti, ismeri a különbséget az ECOFIN tanács és a parlament között, illetve az ő álláspontjuk között. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? A harmadik pedig beszélt a hitelminősítő intézetekről, és azt mondta, hogy a rendelet nem megfelelő. E, engem az érdekelne, hogy mit szeretne javítani. Köszönöm a kérdését, ami a BC, az EKB szerepét illeti a válság alatt úgy gondolom, hogy az egész világ e, méltányolta azt, amit mi tettünk, szerintem elég pozitívak voltak a megjegyzések, még azok a kommentátorok is, akik általában ellenségesek, ez alkalommal pozitívan nyilvánultak meg. Most mit tehet egy központi bank egy hasonló helyzetben? Két dolgot. Az első az az, hogy likviditás nyom bele a pénzügyi rendszerbe, annak érdekében, hogy rövid távon kezelje azokat a problémákat, amelyek eh, előálltak a piacon, különösen a pénzügyi piacon, és amely gyakorlatilag megszűnt működni, ahogy tudják. Mi ezt nagyon nagyvonalúan csináltuk, nagyon aktívan, agresszív módon, ha úgy tetszik. A másik dolog, amit egy, egy központi bank tehet, az az, hogy megnézi hogy a monetáris politika megváltoztatásának van-e valami igazolása? Tehát ez lehetséges-e? Valami, valami, ajá, valami ebbe az irányba mutat-e? A Lehman Brothers, amikor csődbe ment, látszott, hogy hatalmas válság következik, egy nagy recesszió, és amelynek nincsenek inflációs veszélyei ugyanakkor. Tehát ez az első célja ugye az LKB-nak, e az első feladata, és onnantól kezdve lehetséges volt csökkenteni nagyon agresszívan a kamatlábakat, és így megsegíteni a gazdaságot a recesszió közepette. Azt gondolom, hogy ezt teheti egy központi bank, és ezt is tette. Mégpedig teljesen megfelelő módon. Ami az intézményes kereteket illeti, ott megválaszoltam az ezzel kapcsolatos kérdőívben arra, amit erről gondolok. Általánosságban egyetértek azzal a szervezettel vagy felépítménnyel, amit meghatároztak. Azt gondolom, hogy a három hatóságnak kettővé kellene fejlődnie. Egyfajta ilyen Twin Peaks modellben hiszek, egy kicsit más ugyan, mint ami mint, ami, mint amiről általában beszélnek, de a válaszomban, az írásos válaszomban megtalálják az érveket és a magyarázatot, ami pedig a rendszerkockázati tanácsot illeti. és amit ez a bizottság kész, amiről ez a bizottság jelentést készít, két dolgot mondanék, két aspektusra eh, hívnám fel a figyelmet, amelyben nem értek egyet ezzel a bizottsággal, illetve a jelenlegi eh, eh, jelenlegi helyzette. Ami pedig a hitelminősítő intézeteket illeti, nos, mi szeretnénk kizárni a hitelminősítő intézeteket az e, a szabályozási környezetből, ugye ugyanez a helyzet most a Bázel 2-vel kapcsolatban is, ahol is ebben a bizonyos módszerekre akarnak nagyobb hangsúlyt fektetni a rendeleten belül. Ezen túlmenően természetesen a eh, érdekellentéteket fel kell oldani, az összeférhetetlenséget eh, Európában és Amerikában is eh, egyfajta felügyeletet kellene megerősíteni a hitelminősítők fölött, mert az nem megfelelő most jelenleg. Köszönöm a következő kérdés. Fér úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony! Szeretném körünkben üdvözölni Konstancia urat. Szeretném, hogyha a felügyeleti csomagot egy kicsit mélyebben e, elemezni, ugye ezzel kezdte írásos válasz, válaszait. Az lenne a kérdésem, hogy európai szinten hogy képzeli el a felügyeletet, hogy konkrétabban is föltegyem a kérdésemet, tudván, hogy a hibrid pénzügyi termékeknek milyen bonyolult a piaca. Mi lenne az Európai Központi Bank szerepe ezen, az erre vonatkozó jogszabályok esetében, illetve a prudenciális felügyelettel kapcsolatban tehát pontosan milyen módon fog fellépni az Európai Központi Bank, és mi lesz a kapcsolata majd az új felügyeleti szervvel az Európai Központi Banknak. Um, thank you, Mr. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Angolul válaszolok, ha nem bánja, hisz így mindenkinek könnyebb dolga van. Bár kézenfekvő volna nekem anyanyelvünkön portugálul válaszolni. El tudja képzelni. Nos, válaszaimban és a bevezetőmben is úgy vélem hosszan taglaltam nézeteimet azon megoldásokról, melyeket a szabályozói hatóság kapcsán mérlegelünk. Én alapvetően pozitívan állok hozzá ehhez a dologhoz, mint mondottam. Úgy vélem, hogy a jövőbeli Twin Peaks modell, azaz a két csúcsos modell, azt jelenti, hogy külön kell választanunk a biztosítókat és bankokat, ez volt a korábbi álláspont. Én szerintem a két ágazat olyannyira összefonódott, hogy egy egységes, átfogó keretben kell ezeket vizsgálni. Az összes bank, bankcsoport és biztosítói csoport átlóg a másik ágazatba, tehát az, ezek az intézmények nem választhatóak külön. Ezért közösen kell felügyelni őket, és e- ettől külön, distinkt módon a, az értékpapírok forgalmazását. Úgy gondolom, hogy külön megközelítést kell alkalmazni. Tehát a bankok is biztosítók fölötti felügyelet fő érdeklődési területe, fő vizsgálódási területe az, hogy elemezzék és védjék az intézményeket. Hiszen itt a betétesek, a bank esetben betétesek, illetve a kötvényesek érdekeit kell védenie a felügyeletnek legfőképpen. Míg a, az értékpapírok tekintetében a közérdek abban áll, hogy a részvényesek, befektetők érdekeit védjük. Ám ez két külön álláspont, két külön perspektíva, és akár a kettő összkezd is egymással. Ezért fontos, hogy szétválasszuk őket. Ezen túl azt gondolom, hogy a bankok és a biztosítók egy kalap alá vétele azért is fontos, mert, mert ez észszerű, ugyanakkor az menet felügyelete egy teljesen más, vagy más dolog, és a bankok prudens működése ugyanakkor feladatkörre kell legyen a bankok és a biztosítók fölötti felügyeletnek. Néhány országban ilyen modell működik is. Ami a rendszerbeli kockázatokat felmérő testületet illeti, bordot illeti, kockázat elemzősi tanácsot illeti, ez fontos. Az Európai Felügyeleti Hatóság elnök, és itt lehet a bizottság képviselője is, akár a központi bankok képviselői is, akiknek felelőssége, hogy elemezzék a helyzeteket, figyelmeztetéssel, riasztással éljenek, illetve azok, akiknek feladata, hogy végrehajtsák ezeket az ajánlásokat. Mindezek tagjai tehát ennek a rendszerkockáti testületnek, ám mégis vannak bizonyos fenntartásaim, aggájaim azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközök vannak a kezében egy ilyen testületnek, és ez több országban érvényes, hiszen az Egyesült Államokban is vizsgálódnak egy ilyen testület felállításának lehetőségéről. Tehát konkrét eszközöket alkalmazhatnak majd ezek az intézmények, és talán ez további gondolkozást igényel, hogy mibe járnak ezek. Ami pedig az LKB-t illeti, a szerződések alapján az LKB-nak nincs semmiféle szerepe a felügyeletben. Különösen nem a, a, a prudens működés felügyeletében. Egy cikk külön szól erről. Csak ha a tanács egyhangú döntést hoz, akkor ruházhatja fel e szerepkörrel, vagy annak egy részével az LKB, de ez nem történt meg. Így módon az LKB-nak semmi szerepe nincs itt. Ezen túl, kérem, ne keverjék össze az európai rendszer kockázati testület munkáját az LKB-vel. Ez az általános tanács vagy testület egy új entitás lehet, ez egy teljesen új testület, egy teljesen új jogi személyiséggel bír, ilyen értelemben sem ö, érinti sem a hatáskörét, sem a működését az LKB-nak. Az LKB a monetáris politika letéteményese, és mint olyan, az eurórendszer, mint olyan, nem a pénzügyi stabilitás vagy a rendszerből adódó kockázatok felmérésének fóruma. Elnök, kérem, hogy a válaszokat is három és fél percen belül tartsuk, hogy a képviselők meg tudják bosszulni ezeket megfelelő kérdésekkel. Margajó úr nincs itt, Lüling asszonyé tehát a szó néppárt képviseletében. Euh, madame la Monsieur le Gouverneur. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm alelnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy az ön portugál bankelnöki teljesítménye az valójában egy ön ellen való többséget eredményezne, meg is az új cikkeket olvasva a brit, a francia és a német német sajtó önöt, önt rendkívüli módon kritizál, kritizálta, e, nem feltétlenül politikai módon, és nem feltétlenül stílusosan, de ezek a kritikák bizonyos konkrét esetekre vonatkoztak, amelyek az ön könnyelműségét és előre nem látását emelték ki, és ennek a következményeit a portugál gazdaságra. Ön mit mond ezeknek a személyeknek, akik a BPN nem államosítása során elvesztették a vagyonukat, illetve a pénzüket, eh, vagy a BBP esetében, ahol a Portugál Nemzeti Bank felügyeleti szerepében megbukott, vagy a BCP eh, esetében megemléksz, me, megértem, hogy az ön az ön honfitársainak nagy része örül, hogy ön távozik Portugáliából, de nem tudom, hogy hogyan lehet megmagyarázni azt, hogy valaki, aki megbukott a saját hazájában, úgy mer tenni, mint hogyha alkalmas lenne arra, hogy az európai felügyelő szerepet eljátsza. Ez olyan egy kicsit, mint hogyha egy pirománra bíznánk a dinamitot, Köszönöm. Ja. ma, Madame, euh, je... Tout d'abord. Először is asszonyom, el tudom önnek küldeni azt a több száz sajtójelentést, amelyek engem támogattak kormányzói, illetve bankelnöki munkámban. Az ön által ismertetett esetek előtt nagyon sok kritikát kaptam, kicséretet kaptam az általam játszott szerep miatt, és azért, hogy támogattam azt a politikát, amelyet, a pénzügyi politikát, amit vezettünk. Egyébként sok kormányt kritizáltam az expanzionista költségvetési politikája miatt megvédelmeztem azokat az elveket, amelyek mellett mentén egy ország a monetáris unióban működni tud. Az önáltal felemlegetett kritikák olyan eseteket érintettek, amelyek ugye sújtották a bankrendszer, de ha a bankrendszerről általánosságban beszélünk, akkor megint csak örömmel elküldöm önnek a nemzetközi fórumnak azt az értékelését, amely a Portugál Nemzeti Bank szerepvállalásáról szólt, megszűntek a likviditási problémák, illetve elkerültük ezeket a bankrendszerünkben. Ellenálltunk a válságnak, és nem voltak problémáink olyan voltak olyan problémáink a bankrendszerben, mint más európai országoknak. És ez, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon pozitív jelentés arról, ahogy a Portugál Nemzeti Bank ellátta bankfelügyeleti munkáját. Természetesen voltak csalások a portugál bankrendszerben. Olyan csalások, amelyeket több szinten követtek el ennek a három banknak a menedzsmentjében. A Portugál Nemzeti Bankot kritizálták eh, egyesek azért, mert előzetesen nem tudta megakadályozni, vagy előre látni a csalásokat. Nos, csalásokat leleplezni, amelyek a bankrendszer több szintjén következnek be, az gyakorlatilag lehetetlen egy felügyeleti szerv számára. Kormányzóként, bankelnökként nem volt személyes felelősségem egyébként a bankfelügyelet bankfelügyeletért. Nem követtem napi szinten a felügyeleti szolgálatunk munkáját. De a portugál parlamentnek is elismertem, hogy természetesen felelős vagyok mindenért, amit a bank csinált, és nem sajnálom, vagy nem szégyellem a szolgálataink egyetlen lépését sem, mert lehetetlen volt előre látni azt, ami történt. Ami a PCP-nél történt, az nem volt olyan arányú, hogy megkérdőjelezze a bank további működését, tehát a mértéke alapján nem jelentett intézményes veszélyt vagy kockázatot, a bank ettől még jól működött, illetve talpon maradt. Ami a BPE-t illeti, ott egy komoly csalásra került sor, és komolyan sajnálom, hogy a vezetés által elkövetett bűncselekményeket nem tudtuk felderíteni, de a bankfelügyelet az nem rendőrség, nem tudja az éppen folyamatban lévő csalásokat leleplezni. Ami a BPP-t jelenti, az ott elkövetett csalások a tőkepiacon, tőkepiacra vezethetőek vissza, ez pedig nem a Nemzeti Bank eh, hatásköre, ugyanis az ott eh, alkalmazott termékekért, termékek felügyeleteért nem mi vagyunk a felelősek. Azok a termékek, amelyek a BPP-nél problémákat okoztak, azok eh, a felügyeleti szervünk hatáskörébe tartoztak. Nem, nincs most időm, hogy ezt az egészet részletesen elmagyarázzam önnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Portugál Nemzeti Bank ezért nem felelős. Nem tudtuk leleplezni eh, a folyamatban lévő csalást, de nem is a Portugál Nemzeti Bank feladata volt ez. Én egyébként büszke vagyok arra, ahogy elláttam a feladataimat ezen évek során. Köszönöm mindenkinek, igen, fel kell tenni a kérdését. Azért hallottam, azért hagytam, hogy végigmondja, mert tényleg egy nagyon komoly kérdést kapott, kemény kérdést kapott, aztán végül is meg kellett szakítanom, de lehet, hogy majd később is ki tud térni rá, Udo Bullman következik. Köszönöm. Mielőtt felvetném a kérdésemet egy megfigyeléssel élnék, Konstanció úr. Ez a második alkalom, hogy hallgathatom önt. Ahogy tudják kollégáim, mi koordinátorokként, mi már az összes jelöltel folytattunk érdekes megbeszéléseket a döntésünk előtt. És a meglátásom az, hogy ön olyan módon beszél velünk, ahogy, hogy is, ahol is tényeket és számadatokat közöl velünk. Nagyra értékelem, hogy nem bújik el egy olyan stílus köpenye mögé, amely olyan diplomatikus volna, hogy igazából elrejteni az ön szándékát, meg gondolatait. Szeretem, hogy ilyen tényszerűen beszél, ez fontos, és, és, és nekem kedvező benyomást keltett. Most pedig a kérdésem következik. A túlzott eladósodás hihetetlen ö, csapdájába került az, csak nem az összes tagállam. Hogyan kerülhetjük, kerülhetjük el azt az ördögi kört, ahol is az exi stratégiánk megszervezésével a növekedés kárára tennénk? Tehát hogyan lehet kilépni ebből az adósság csapdából, adósság teherből, tudván, hogy a gazdasági növekedés az egyetlen lehetőségünk hosszú távon, én is kérek annyi időt, mint azt időlünk. Köszönöm, elnök asszony. Tehát, tényszerű kívánok lenni. Hogyan kerülhetjük el azt a problémát, ezt a problémát, és hogyan kezelhető az, hogy lehetővé tegyük a tagállamoknak, hogy gazdaságok kinövekedjék az, az adósság csapdájából. Aztán van még két elemzési, analitikus kérdésem vajon az Európai Unióban egy gazdasági ciklus fut le? És hogyan lehet ezeket a bonyolult struktúrákat meghatározni, melyek alapján az egyes időszakokban lefutó ciklusokat meg tudjuk határozni, és hogyan kezeljük a fiskális ciklusokat, a hitelfelvételek és ö, visszafizetések ciklusát, amely nem feltétlenül esik egybe a gazdasági ciklusokkal. Köszönöm szépen a megjegyzéseit és a, a kérdéseit. Ami azt illeti, hogy milyen kockázattal jár annak a lehetőség, hogy túl korán, túl korai az exit stratégiánk, és a gazdasági élénkítés még nem indul be. Van ilyen kockázat, való igaz. Először is azok a csomagok, melyeket Európában alkalmaztak a nemzetgazdaságok, körülbelül a GDP másfél százaléka rúgtak. Tehát nem rettenetes mértékűek. Persze az automatikus stabilizátorokon túl számolandó ez az összeg, azok is fontos szerepet játszottak, és persze megnövelték a hiányt, ami szokásos ilyen nagy recesszióban. Ám az ezen túl alkalmazott csomagok önmagukban nem voltak hatalmas összegek. Az a tény, hogy ezeket fokozatosan visszavonjuk most, önmagában nagy gondot nem jelent. Tehát ez a, ez a, ez a visszavonás önmagában nem nagy baj. Ami ennél fontosabb, hogy a gazdasági tevékenység szintjét a fenntartandó eszköz a monetáris politika volt, amelynek hatalmas hatása mutatkozott a kamatlábak csökkentésében, amely az eladósodott gazdasági szereplők számára azt jelentette, hogy költségeik csökkentek. Ez igaz a, családokra és a vállalatokra is. Fent tudták tartani fogyasztási színvonalukat, vagy, vagy gazdasági működésüket különösebb gondok nélkül. Ennek betudhatóan. Amíg a gazdaság nyomott, addig inflációs veszély nem nagyon áll fent a közeljövőben. Ilyen értelemben a monetáris politika továbbra is támogathatja ezen eszközével a gazdaságpolitikát, és ez mindennél fontosabb most. Ami az exit stratégiát illeti, amelyet alkalmazhatunk a likviditási támogatások fokozatos csökkentésével, azért csökkentjük ezeket, mert nincs rájuk szükség a, a monetáris piacok többé-kevésbé normális működésre álltak át, úgyhogy a központi bank likviditási támogatásának nincs akkora szerepe már, mint korábban volt, amikor befagytak a piacok. A piacok már nem befagyottak, vissza lehet húzni, vissza lehet vonni ezeket az eszközöket, anélkül, hogy, hogy a bankrendszert válságba sodornánk. Harmadik gondolatom, utolsó kérdésére reflektálva a különféle ciklusokra, illetve az EU ciklu, különböző részében különféle ciklusokra gondolva, nincs olyan nagy különbség itt. Ha kiszámoljuk a, a tagállamokban a GDP növekedés szórását, tehát hogy mennyire térnek a GDP növekedési szintek az egyes országok között, látható, hogy az euró indítása óta a szórás e- egyre csökken. Tehát egyre inkább korrelálnak, egyre inkább szinkronizálódnak a gazdasági ciklusok, jobban, erőteljesebben, mint a 90-es évek elején, a, vagy a monetáris unió indulásakor. Ez volt a cél, és nagyon fontos ez, mert nagyjából ugyanazt a fluktuált, ugyanazt a görbét, hullámgörbét követik a nemzetgazdaságok. Elnök, köszönöm Liza Ferreira a szó. A, a szó. Nador, eu tenho duas questões. Köszönöm szépen. Tisztelt bankelnök úr, két kérdést szeretnék önnek feltenni. Tudjuk, hogy mi történt az elmúlt években. Sok nevet föl tudnák sorolni. BlackRock, Fred, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, a lista még folytatható. A tőke piacon, illetve a pénzpiacon nagyon sok áldozat hullott el. Nos, kérdés, hogy ezek az áldozatok pontosan milyen következményekkel jártak az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban. Vajon a fogyasztó hogyan érzékelte ezt, hogyan csapodott ez le rá? kapcsolódnék luxemburgi kollégán kérdéséhez. Furcsa, hogy nem beszélt mondjuk a Benelux államokat sújtó bankpiaci problémákról. Hiszen ezekben az országokban domináns a bankpiac. Tehát kérdésem az, hogy ön szerint az, a polgárok hogyan reagáltak, vagy a polgárokat hogyan érintette mindez a válság, a másik pedig ön szerint az ex ante fellépésnek mennyi esélye van, hogyan látja ön az ex, bante, bank, ex ante fellépést, illetve a beavatkozást hogy milyen feltételek mellett tudja elképzelni európai szinten. Mikor elképzelhető az, hogy a felügyelő bizottság még a válság bekövetkezte előtt beavatkozik, hiszen mindenképpen a részvényesek érdekeit kéne megvédeni. Ez lenne ennek a beavatkozásnak a célja. Válasz. Köszönöm szépen a kérdéseket. Köztudott, hogy az állami beavatkozások nagyon nagy mértékűek voltak az Atlanti óceán mindkét partján. Az összes beavatkozás, a tőkeinjekció, a toxikus termékek fölvásárlása, a különböző garanciák nyújtása, ez mindkét oldalon jellemző volt, és a korm, az európai és amerikai kormányok mindkét térségben a GDP 30%-át is túlhaladták. Nos, ez a pénz nem veszett el örökre, de fölajánlották mindezt egyfajta garanciaként mindkét térségben, mint ahogy említettem. Ezek hatalmas összegek. Egyes számítások szerint az Egyesült Államokban ez az összeg több mint amit az Egyesült Államok az összes katonai és háborús kiadására költött történelme során. De, mint említettem, ez nem elveszett pénz. Ugyanakkor ezt felajánlották. Ez is illusztrálja, hogy milyen mértékű válság alakult ki a pénzügyi szektorban, melyik, mi tudjuk, az Egyesült Államokból indult ki. Zárójelben megjegyezném, hogy Portugáliában a felajánlott összeg a GDP 14%-ának felel meg, de a portugál állam ennek ellenére egyetlen fillért sem veszít el, nem volt tőkeinjekció, a toxikus produktumokat vagy termékeket nem vásároltuk fel. A ö, bankok fölvettek kölcsönt az államtól, ezt majd be, visszafizetik, és ö, a befolyt összegből további garanciákat lehet nyújtani. Tehát a portugál állam nem vesztett egyetlen fillért sem ezen a válságon. A felügyelet megfelelő minőségének köszönhetően. Azt a kérdést tette fel, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. Pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és szerintem a következőképpen lehet ezt elképzelni. Először is tőke átételt kell a teljes pénzügyi szektorban felügyelni, illetve szabályozni. Ez azt jelenti, hogy a nagy intézmények, akár a tőke szintjük 40%-ának szintjét is elérhetjük átételben. 40-szeresét. A második dolog a válság kialakulásával kapcsolatban, hogy akkor még nem voltak likviditási pufferre vonatkozó szabályok, illetve a likviditás összetételének vagy megvalósulásának nem voltak feltételei. Tehát nemzetközi szinten ilyen szabályok nem voltak. A Northern Rock-ot említette, nekik az volt a gonduk, hogy az esedékességet nem jól kalkulálták ki. Ezt nem párosították a likviditással. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket a problémákat elgerüljük jövőre nézve. Elnök. Köszönöm szépen, Wolf Klintz következik. Jean-Claude Jean-Claude Kissé úr tegnap azt mondta nekünk, kormányzó úr, hogy a fenntartható globális hiányok tovább élhetnek, sőt, újraélethetnek a jövőben, ha csak szigorú politikai korrekciók nem történnek azokban a gazdaságokban, ahol nagyon nagy a hiány vagy a szuficit. Pontosan erről beszéltek, de nem történt ez meg. Ön hogyan látja ezt? Második kérdésem, ön szerint ez eurozóna jelenlegi formájában túlélheti-e a következő időszakot, ha csak nem lesz sokkal szigorúbb, közelebbi fiskális politikai koordináció, akár az európai munkaerőpiac egységesítésében? És mi a véleménye egy európai valuta alap létrehozásáról? Egy percen belül maradtam. Sorry. Um, global... Köszönöm. A globális egyensúly hiányok problémáját valóban nem oldottuk meg. A G20 eddig, G20-ak nem tudták orvosolni ezt a gondot. A nemzetközi együttműködés szintje, amely szükséges volna ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát, példátlan az emberi történelem során hatalmas kihívás, ez nagy feladat. Az összes fő szereplő meg kell értse, hogy mi, mi, mi forog kockán, és a nagy országok esetében a nagy egyensúly hiányokat, legyen az pozitív vagy negatív, csak felhívni tudjuk, csak megpróbáljuk rászorítani, hogy tegyék meg, amit meg kell tegyenek. Ellenkező esetben, ahogy Trissi úr mondotta, a jövőben új válságokra számíthatunk. Tehát csodaszer nincs, maguk a nagy országok, nagy gazdaságok kell belássák, hogy végső soron az ő hosszú távú érdekük is az, hogy együtt működjenek. Ellenkező esetben mindannyian megszenvedjük ezt, és még nagyobb lesz a baj, mint most volt. Az eurozóna kapcsán több koordináció, szakpolitikai, fiskális, államháztatási politikai koordináció, adópolitika. Igen, ez világos a jelenlegi helyzetben, hogy a koordináció és a fiskális politika működését illetően, és a, a, a magatartási kódexeket illetően. Hát ez, ez a funkció nem megfelelően teljesül jelen pillanatban a tagállamokban, és így módon azok a mechanizmusok, melyek a, amelyek a stabilitás és növekedési paktum működését szolgálják, erősítésre szorulnak, korrekciókra lesz szükség ezen az úton. A jobb monitoring is ide tartozik, az adatok, adatszolgáltatás javítása feltétlenül szükséges. Sajnálatos nagyon, hogy csak a tények, miután napvilágra kerültek, akkor váltak ismeretessé bizonyos helyzetek, amelyeket bizony látni kellett volna. Ezt nem szabad megengedni. Utoljára, amikor önöknél jártam, akkor említettem, hogy a mi esetünkben több évvel ezelőtt felmerült ez a probléma. Én voltam elnök annak a bizottságnak, amely jelentést készített, bemutatva azt, hogy adat, adatszolgáltatási, hát úgymond hiányosságok adódtak, amit az akkori kormány nem is nagyon volt, így az akkori kormánynak ez a jelentés. Ám tény, hogy ezt követően létrehoztunk egy olyan szakmai, technikai egységet, ahol a a, a jegybank, a pénzügyminisztérium, meg az Országos Statisztikai Hivatal együttműködött hazámban. Volt mindez, hogy kidolgozzanak egy olyan jelentést, amely megfelelő koncepciókat és számadatokat tartalmazott. Mióta ez a testület létrejött Portugáliában, nem volt a jelentés tétellel, adatszolgáltatással probléma. Fontos szerintem, hogy létrejön egy ilyen testület, és oda a, a, a jegybank is delegáljon embereket, mert azok a jegybank jó, látja jól át a helyzeteket. Ami pedig az európai alapot illeti, hát ahhoz több idő kéne. Remélem más is rákérdez majd, és akkor válaszolhatok. De nagyon röviden, azt hiszem, hogy van rá lehetőség, nem szükségszerű szerintem átírni a szerződést ahhoz, hogy létrejön egy ilyen testület, meg vannak az érveim ehhez, de most azokat nem mondom el ám továbbra sem látom pontosan, milyen szerepet játszhatna ez az alap, amit ne játszhatna el a jelenlegi intézményi keretrendszer, ám ha szükségesnek ítélik a keret erősítését, akkor én támogathatom. Befejeztem. Thank you. I'm sure that, uh, Köszönöm, biztos, hogy uh, más is majd visszatér erre a témára. Okay. Köszönöm, elnök asszony. Ivo Strecek kollega nevében teszem fel a kérdést, sajnos ma reggel el kellett utaznia, és eh, azért mondom ezt előre, mert ha a britként kérdezném, akkor egy kicsit másképp tenném fel. A eh, megnövekedett adósságkibocsátásról van szó a tagállamok részéről, eh, szisztematikusan fontos, az nem csak pénzügyi intézetekre, hanem államokra is vonatkozik. Ugyanis a nagy mennyiségű eladósodás az egész EU pénzügyi rendszerét alááshatja. A kockázat, rendszerkockázati testület meg kell, hogy akadályozza a jövőben a válságot. Az EKB nem csak a pénzügyi rendszereket fogja ellenőrizni, hanem a felelőtlen makrogazdasági és fiskális politikát folytató kormányok tetteinek következményeit is monitorozni és ellenőrizni fogja-e, illetve milyen mechanizmusokat gondol, képzel el ahhoz, hogy az LKB, e illetve a rendszerkockázati testület ezeket a kormányokat ellenőrzés alá tudja vonni, illetve megregulázza valamilyen módon. Köszönöm, mondja a jelölt. Az ERCB, a rendszerkockázati testület, nem az EKB. Az EKB, a központi bank nem felelős azokért a funkciókért, amelyekért a rendszerkockázati testület lesz felelős. Igaz, hogy a technikai munkát azt gyakorlatilag az EKB-ban fogják előkészíteni ahhoz, hogy azokról aztán a tényleges munka és egyeztetés folyjon a rendszerkockázati testületen belül. Tehát nem az EKB az, amely amely ezt a munkát elvégzi. Nagyon fontos tehát ez a distinkció a rendszerkockázati testület és az EKB között. Az első kérdésre válasz az igen, e, feltétlenül. A rendszerkockázati testület e, a tagállamok viselkedéséből adódó kockázatokat is elemezni fogja. Nem csak a fiskális politikájukból fakadó kockázatokat, hanem a gazdaságuk állapotából, a pénzügyi, a pénzügyi egyensúlyuk állapotából fakadó kockázatokat is. És néhány esetben a nagy külső adóság az a magánszektor viselkedésének a következménye, és nem pedig az állami szektor viselkedésének a következménye kizárólag, tehát mindezt monitorozni kell, és természetesen figyelmeztetéseket, ajánlásokat kell tenni adott esetben, illetve ezeket majd megfontolja a rendszerkockázati testület. Tehát ezt a funkciót el fogja végezni, ezt a tevékenységet el fogja végezni a testület. Ami pedig az előkészületeket illeti, nos, az EKB természetesen felvesz további alkalmazottakat, annak érdekében, hogy egy technikai szaktudással rendelkező titkárságot tudjon a rendszerkockázat testület rendelkezésére bocsátani, tehát ezt megtesszük, és amikor majd beindul a dolog, akkor mi készen állunk arra, hogy ellássuk a magunk feladatait, amely a rendszerkockázati testület működéséből ránk hárul. Philip Lambert következik. Köszönöm, Sharon. Köszönöm szépen. A hozzászólás és a származékos ügyletekkel kapcsolatos bekezdését nagyra értékeljük. Hadd kezdjem azzal a megjegyzéssel, alapvetően ö, ragaszkodunk az Európai Központi Bank függetlenségéhez. Ez a ez két oldalú dolog. Ha idézem az a jövőbeli főnökét, tegnap ezt mondta, ami az összetétését tekint, a, a fiskális korrekciónak itt a kiadás oldalra kell koncentrálnunk, mert a közszektor kiadásának túlzott mértéke hozzájárult a válsághoz. Hát én támogatom ugyanakkor a politikusok függetlenségét, hogy ők határozzák meg a politikát, és ez pedig egy politikai nyilatkozat, amely nem illik talán az LKB e elnökének szájába. Hogyan értékeli ön ezt? Mert hogy a közszektor mértéke, mérete politikai kérdés. Az egészségügy Európában rész közszektorba tartozik, Amerikában magánsz, a magánszférában, Európában ez inkább hatékony, mint Amerikában. Ez egy politikai eh, kérdés, nem eh, szakmai, úgyhogy az LKB elnökének szerintem tartania kéne magát a saját hatásköréhez. És ez a második, eh, vélemény az első kérdés. A második pedig ez, ez a politikai közgondolkozás része lett ez a fajta megközelítés, és az LKB-ban e e LKB is ezt látom, holott csak, ez csak egy iskola, a közgazdasági iskolák közül, a, a gazdasági növekedés, ami, ami az LKB e mantrája is, ezzel kapcsolatban nem kéne, nem kéne alternatív indikátorokat is kidolgozni a siker meghatározására. És mit tesz majd ön az LKB falain belül, hogy a gondolkozás sokféleségét támogassa. Általában rövid vagyok, rontja, hogy még kérek időt. Az lkb belül milyen filozófiák érvényesülnek? Tehát ha valaki csak egy féle dologgal táplálkozik, előbb-utóbb éhen hal. Kérem, hogy kicsit pontosabban fogalmazzon. Nem értettem pontosan, hogy milyen alternatív indikátorokra gondol. A GDP növelésével szemben állítható egyéb alternatív mérési módszereket Nehéz kérdés ez. Az első kérdését illetően nem értelmezném Trisé elnök úr szavait, vagy azt, hogy mit gondolt ez alatt. Én nem hallottam, hogy mondott, nem kommentálnám. Amit elmondhatok viszont, az az, hogy soha nem hall tőlem olyan kijelentést, ahol is a kiadások szintjét tárgyalnám az egyes tagállamokban, a közkiadások szintjét. Mert ha megnézzük az európai színteret, láthatóvá válik, hogy hosszú éveken át Írország nagyon versenyképes, sikeres gazdaságként működött, nagyon alacsony költségvetési kiadásokkal. Aztán ott volt Dánia, szintén nagyon versenyképes, a Davoszi fórum indikátorainak csúcs egyik éllovasa, egy teljesen más kiadási szerkezettel. Mind a kettő sikeresen működött, mind a kettő versenyképes gazdaság volt, úgyhogy azt nem várja tőlem, hogy én a közkiadások szintjéről bármit mondjak. Alternatív indikátorok és más gond, közgazdasági iskolák vagy filozófiák megléte. Én mindenképpen támogatom a kutatást. És azt, hogy alternatív mutatókat dolgozunk ki. Az ENSZ működtet bizonyos standardeket. Franciaországban is Sárközi elnök kezdeményezésére egy szakbizottság jött létre, ilyen mutatók létrehozására, és én mindig üdvözlöm azt a törekvést, hogy egyes kormányok nemzetközi szinten hozzanak létre mutat, mutatókat, mert csak nemzetközi jelleggel, jellegű mutatókat tud használni az LKB, más egy, egyéb eszközöket nem tud alkalmazni, csak nemzetközi szinten megállapodottak. Minden eszköznek örülünk, amely révén kockázatot tudunk értékelni, és ezáltal tudjuk a feladatainkat ellátni. Uh, Mr. Postas. Postas úr. Muito obrigado. Uh, Dr. Vítor Constâncio, uh, vou-lhe pedir resposta. Constâncio úr, mondja kérdezi úr. Arra kérem, hogy a lehető legpontosabban válaszoljon a kérdéseimre, hiszen ennek fényében ö, fogok önre szavazni vagy nem szavazni. Én a hitelminősítő intézményesekkel kapcsolatban tennék fel kérdést. Nem tudom, hogy a jelenleg négy működő intézet fenntartható-e az Európai Unió területén, avagy egységesíteni kell ezeket. Hát, hogy egyetlen ilyen intézmény, európai hitelminősítő intézmény legyen. Tudjuk, hogy a válság terheit nem egyformán viselik a tagállamok. A nemzeti stabilitási és, és növekedési paktumoknak nem ugyanolyanok a, nem ugyanolyan jellegűek. Ami az offshore cégeket illeti, nem tudom, ön szerint lehetséges, hogy ezeket, ezek létezésének véget vessünk? Nemzetközi szinten? Azt is kérdezném, hogy a pénzügyi az offshore cégeknek nyújtott pénzügyi tranzakciókra kivetne-e adókat? Aztán eurókötvények. Ugye elképzelhető, hogy az államadóságok egy részét föl tudják szívni, föl tudják venni ezek a kötvények, úgyhogy lehet mellette, mellettük érvelni, egyébként pedig a, mondjuk az áfa bevételek nézve nem biztos, hogy ezeknek pozitív lesz a hatás. Ön hogy vélekedik erről? Ut- végsőként, vagy utoljára pedig szeretnék egy észrevételt tenni azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokat vesztett Portugália válságban, hiszen az állami takarék pénztárat államosították. Válasz. Az adóságnak nem igazán van köze az árak helyzetéhez, és a tartalék, a portugál tartalék bank válságával kapcsolatban az állam nem, államot nem érte veszteség. Aztán hitelminősítő intézmények. Azt mondtam el is, de szerintem fontos is, hogy a, hitelmin, hogy a hitelminősítő intézetek ítélete vagy véleménye ne kapjon szerepet a szabályozásban. Nem, kell, nem kell itt új ügynökségeket felállítani, a jelenleg működő intézmények a jövőben is működni fognak a piac, vagy figyelembe veszi ezek véleményét, vagy nem, ez eldől majd, de a minősítéseket szabályozási, hivatalos szabályozási célokból nem fogjuk figyelembe venni. Természetesen nyilván tartjuk és figyeljük tevékenységüket, tevékenységüket és az ezek a munkájukkal kapcsolatos összeférhetetlenségeket is kezeljük, tehát mint hitelminősítők és mint tanácsadó testületek lehetőség van, a, vagy elképzelhető, hogy összeférhetetlenség alakul ki, ezt fogjuk a jövőben ellenőrizni, felügyelni. Ennyi a változás, de a szabályozó rendszernek megvannak a saját eszközei, megvannak a saját mutatói a hitelekkel kapcsolatban. Aztán a második kérdése válaszolnék. Ez leginkább az offshore cégekre vonatkozott. Korábban írásos válaszomban egy oldalban foglalkoztam, vagy az offshore cégekkel. Kérem, hogy ezt olvas Nemzetközi szinten nem igazán történt semmi az offshore cégekkel kapcsolatban az utóbbi években. Talán talán, talán, talán az adó bevételek, tehát az offshore cégektől származó adó bevételek védelmével kapcsolatban történt valami, de itt is többet kéne, kell, többet kéne tenni. bizonyos offshore cégek esetében a végső kezdeményezett tulajdonos elérhetősége nem mindig garantált, és ennek lehetnek negatív hatásai is. A válság óta egyébként sok dolog megváltozott ez ügyben. Eurokötvény, ez volt a következő téma. Az Európai Központi Bank nem aktív részese ennek az ügynek, vagy szereplője. És az mindenképpen a szerződés ellen való lenne, hogyha az euró kötvények az államadóság egy részét mint egy felszippantanák, ez a szerződés 123. cikke ellenében valósulna meg, amely kimondja, hogy magánintézményektől, államok, magánintézmények vagy államok pénzügyeibe nem, avaszkod, nem avatkozhat bele semmilyen európai intézmény. Gottfried Blum következik, mondja az elnök. Még a családom is rosszul mondja néha. Kicsit zavarban vagyok, és arra számítok, hogy ön segíteni tud. Eh, én magam is közgazdász vagyok, és közgazdaságilag köszöníteném meg. Eh, a kérdést az eurozóna, az nem egy eh, hagyományos értelemben vett valutazóna. Hogyan lehet elvárni azt, hogy hosszú távon fennmaradjon ez a rendszer fiskális fegyelem nélkül, anélkül, hogy az eurozóna tagjai fölött valaki felelősséggel legyen. A tőke transferek eh, vonatkozásában, ugye például van Görögország, eh, gyakorlatilag eh, maga bocsátja ki a, a kötvényeit és exportálja a problémát. Engem csak a véleménye érdekelne. Köszönöm a kérdését. Nagyon fontos kérdéseket vagy dolgokat vetett fel az ön kérdése. Optimális eh, eh, valuta zónával kapcsolatban eh, tennék egy általános megjegyzést, hogy az irodalom itt eltér, hogy mit nevezünk optimális közös valuta területnek. Ahhoz, hogy valakik ugye egyrészt mondják azt, hogy pedig nem feltétlenül így van, hogy egyenlő fejlettségi szintű országok léphetnek csak ilyen unióra. Az irodalom azt mondja, hogy a, az elveszett átváltási ráta alternatíváit kell megvizsgálni, amelyek a gazdaságokat képessé tehetik a sokkok túlélésére. Robert Mandel eh, volt ugye ennek az elméletnek a kezdeményezője, azt mondta, hogy először is eh, ár és eh, bér bér flexibilitás kell, másrészt pedig a munkaerő mozgása. Peter Kennen pedig azt mondja, hogy az alternatívája az átváltási árfolyamoknak az az, hogy diversifikált legyen egy ország, tehát olyan termékeket gyárson, amelyek nem egyhangúak, hanem többféle dologban legyen jó. E, Megkérem pedig azt mondja, hogy egy ország legyen a pénzügyi unióhoz képest kicsi és jól integrált. Peter Ingram azt mondja, hogy e, egy új pénzügyi e, unióba való integráció az egész uniót megsegíti. Ezt mondja az irodalom. Nagyon fontos egy kis ország számára, amely már az Európai Unió része, nem része még az eurónak, az, hogy a kereskedelem révén integrált legyen, engedélyezze a tőkemozgásokat, és ezen körülmények között egy kis ország, egy kis gazdaság számára az euróhoz való csatlakozás rendkívül előnyös, mert egy tőkemozgást biztosító ország számára, amely integrált, a, az átváltási arányok nem is megfelelő eszközök, mert hogyha devaluálnak, akkor az egy integrált gazdaságban a az infláció meglódul, és a valós, a reál eh, átváltási arány nem nagyon fog eh, megváltozni. Eh, tehát az, az átváltási arányok, a, a, az exchange rate elvesztése nem olyan nagy veszteség egy ilyen ország vonatkozásában. Egy optimális valuta térség unió számára nem szükséges tehát az, hogy azonos fejlettségű szintű országok vegyenek részt benne. Hogyha a termelékenység az egyik országban kisebb, mint a másikban, akkor, akkor a béreknek is alacsonyabbaknak kell lenni. Tehát a termelékenységhez kell igazodnia a béreknek is. Így lehet sikeresen szerepelni a, egy egy, egy valuta övezetben. Két dologtól függ tehát. Az egyik az, hogy az egységes munka, munkaerő egységes árát kordába tartsuk, és a másik pedig, hogy egy anticiklikus fiskális politikát alkalmazzanak, mert ez az a, az eszköz, amely ennek a, egy ilyen országnak megmaradt. Köszönöm. Most pedig Ugye már eddig is megszólalt minden frakció, sőt mindenki kapott lehetőséget arra, hogy a másfél percen túlterjeszkedjen. Innentől kezdve viszont a sárgalapok, piroslapok nagyobb lelkesedéssel lesznek használva. Ott már Karasz kap szót először. Köszönöm. Első pont. Örülök annak, hogy másodszor találkozhatunk önnel, annál is inkább, mert nem csak az ön értékelésére ad ez lehetőséget, hanem összevethetjük azt, hogy mit mondott az első meghallgatáskor. Akkor még a, ezért is fontos, hogy második fordulót tartunk, és néhány kérdés felismerült bennem. Először is. Először, az első körben azt mondotta, hogy soha nem kommentálja egy tagállam kiadásának színvonalát. Remélem, hogy nem mondta komolyan ezt, mert hogyha a stabilitás és növekedési paktumot megsérti egy költségvetés kiadásainak szintje, akkor az illető tagállamot meg kell ezért intenni. Másodszorban azt említette, hogy a valuta alapa kapcsolatban nem tudja, miért van a szükség erre, mi az, amit megcsinálom, amit eddig nem tudtunk megcsinálni. Akkor a kérdés az, hogy vajon miért szalad Görögország bele a bajba, ha pedig amikor is pénzt akar felvenni, mert az, az IMF-et nem tudja megcsapolni. Harmadsorban azt mondotta, hogy az ekb nek semmiféle felelőssége, felügyeleti felelőssége nincsen. Ezzel kapcsolatos kérdésem ön az Európai Felügyeleti Hatóságot vagy intézményt támogatná-e, és támogatja azt, hogyha a nemzeti felügyeleti hatóságok nem tudnak megállapodni, akkor az utolsó szó jogán ez, ez az európai hatóság kapja a jogosítványt. Az első kérdésére válaszolva, talán nem, nem fogalmaztam világosan, azt mondtam, hogy nem kommentálom a kiadás színvonalát, mint olyat. Ettől különbözik az, hogy a, egy állap, egy tagállam költségvetésnek állapotát, vagy akár adósság szintjét kommentáljam. Ha, hogyha egy állam túlzott hiányjal, vagy túlzott adóssággal vír, akkor ezt kommentálni kell, ahogy megtettem hazámban is a jegybank elnökeként. Ám a pontos intézke, a konkrét intézkedéseket nem kommentálom, mert ez az Európai Bizottság, mint a stabilitási paktum őrzője, kell, hogy megtegye ezt. ugyanakkor szinte folyamatosan kommentálom hazám, például hazám fiskális politikáját, és adott esetben bírálom a túlzott hiányt, hiányokat, és a tovább jövőben is ezt teszem európai szinten. Ez nem kérdéses. Ám, de nem beszélek egy-egy ország kiadásának mikéntjéről. Ami az európai valuta alapot illeti, Továbbra sem világos számomra, hogy mit tehetne ez az intézmény, amit ne tehetne meg, és ne tehetett volna meg eddig a stabilitási és növekedési paktum őrzője. A tagállamokra, a fiskális politikára vonatkozóan ö, kommentálva. Ugyanakkor, hogy Görögországgal kapcsolatban történt is. Meg lehet, létre lehet hozni ezt az intézményt, mint az együttműködés megerősítés elemét, persze tiszteletben tartva a szerződés összes többi cikkejét is, beleértve az 1-től 3 terjedőket, azért nem kiszállási ö, pontokat. Ja, látnunk kell, hogy mit is, hogyan határozzuk meg a kiszállást a 123-as cikkben. A monetáris unióból vonatkozóan egy tagállam más tagállammal szembeni hitelfelvételét illetően. Tehát intézkedések, tehát más tagállam adósságát átvenni nem lehet. Ezt tiltja a cikk. A hitelezés azonban nem kivásárlása az adósságnak. A hitel az hitel. Normális, vagy nem támogatott, hanem normális kamattal hitelt ad egyik tagállam a másiknak, azt nem lehet kivásárlásnak tekinteni. Görögország, vagy bármely más állam ugye vissza kell fizesse nem csak a, tőkét, hanem a kamatokat is, méghozzá a piaci jellegű szintű kamatokat. Ez nem mentő, ez nem kimentés, lehet akár rövid távú likviditási támogatásként tekinteni, de mindenképpen egy normál hitel. Ha európai szinten, a tanács szintjén döntés születik mely arra mutal, hogy új mechanizmusra van szükség annak érdekében, hogy ilyen jellegű támogatásra is lehetőség nyíljon, azt támogatnám. De úgy gondolom, hogy a lehetőség már most a jelenlegi keretekben is megvan erre a lépésre. Ezt azonban megfelelő szinten kell jóvá hagyni, ha meg ott nem hagyják jóvá, akkor nem működik, de a szerződéseket nem kell módosítani ahhoz, hogy egy ilyen tevékenység beinduljon. Két dolog van még függőben. Az egyik, hogy mi lesz az EU utolsó szava, a másik pedig, hogy miért, eh, miért is az EMF-re lenne szükség, amikor ott van az IMF. Dati asszony teszi fel a következő kérdést. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék föltenni. Tegnap itt járt az Európai Központi Bank elnöke. és azt mondott el, hogy a monetáris unió közös sorsra terelt minket. Ön szerint a monetáris unió kötelező minket arra, hogy segítsük közösen Görögországot illetve Juncker úr beszélt arról, hogy az IMF-et mennyire kell belevonni ebbe a, ebbe a szolidáris mm, fellépésbe. Vajon hogyan kell koordinálni a monetáris politikát Európában? Ön hogy látja ezt a kérdést? Elnök asszonynak pedig azt mondanám, hogy az asszisztensek komolyan dolgoznak, kérem, hogy tisztelettel beszéljen velük. Válasz? Azt hiszem, hogyha angolul válaszolok, akkor gyorsabban és hatékonyabban tudom ezt megtenni. IMF. Trisé úr véleményem szerint világosan elmondta, és én is egyetértek vele, hogy nem támogatjuk azt, hogy Görögországnak az IMF-hez kell fordulnia segélyprogram tekintetében. Ne felejtsük el, hogy az IMF mivel is foglalkozik. Először is meghatároz egy kiigazítási programot egy-egy országra nézve, és ez számon kéri az adott országon. Görögországnak egyébként az európai intézmény nyomás hatására már kétszer is felül kellett vizsgálnia saját programját. Egyébként ez a program nem tél el túlságosan attól, amit, a, amit az IMF hajtott volna be Görögországon, úgyhogy túl nagy különbséget nem látok. A másik feladata az IMF-nek a kölcsönök nyújtása. Egyébként a Görögország éves szükségletét ez nem tudná fedezni. Az IMF-nek katalizátor szerepe van, programokat, kiigazítási terveket határoz meg, ezeket az országoknak be kell tartania, és ezáltal ismételten képes arra, hogy a korábbi válság előtti állapotokat elérje. Erre pedig Európa is képes, az Európai Uniónak is van mechanizmusa, amely erre képes. hogyha az IMF-et bevonnánk ebbe a kérdésbe, akkor azt kívülről úgy is lehetne értelmezni, hogy az európai intézmények nem képesek arra, hogy a problémát megoldják. Erre pedig semmi szükség. Mi magunk egyedül is meg tudjuk oldani a problémát, miért kéne akkor más intézményeket ebbe bevonni? Nekünk kell megoldani ezt a problémát. Görögországnak semmi szüksége a kivásárlásra, Görögországnak megvan a saját programja, felvette a hiteleit, nagyobb kamattal, mert nehéz időket élünk, megvan a piachoz való hozzáférés, ha rövid távú likviditásában, vagy likviditás tekintetében segítségre van szüksége Görögországnak, akkor Európa segít, de ez nem kivásárlás, hiszen Görögország a kölcsöneire vagy hitelei, felvett hiteleire kifizeti a kamatot, a kamatot úgyhogy működik a rendszer a szükséges mechanizmusokkal. Görögország maga is megoldja ezt a problémát, Európa igenis tudja kezelni ezt a kérdést, és az időm is elfogyott. Elnök, Meló úr következik. obrigado, Sra. Presidente. Estou a constância. Em português também a língua oficial apontar-lhe o seguinte. Köszönöm szépen. Hát én portugálul fogok beszélni, hiszen ez is hivatalos nyelv. Az Európai Központi Bank, illetve az Európai Központi Bankok rendszeréről szóló szabályok a hitelintézmények makroprudenciális felvizsgálatáról egyértelmű szabályokat neveznek meg, és a Lisszaboni szerződésnek az egyik jegyzőkönyvében olvasható az is, hogy milyen információkat kell ezeknek a szerveknek kibocsátani. Sajnálatos módon azonban a bankok, nem, vagy a hitelintézmények nem mindig tudnak hozzáférni a likviditáshoz, ez sok országban, sok tagállamban jelent gondot. Én az Európai Központi Bankra vonatkozóan tennénk fel egy kérdést. Azt szeretném tudni, hogy a BPP-vel kapcsolatban, ugye ez egy olyan bank Portugáliában, amelynek betétestei nem minden esetben kaptak térítést, visszatérítést, tehát Portugália kérte tájékoztatást a prudenciális felülvizsgálattal kapcsolatban, ezen bank esetében. Tehát prudenciális felülvizsgálatról beszélek, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásról, hogyha ön EKB és alelnök lesz, akkor mi lesz a véleménye majd ezen tájékoztatási kötelezettségről? Válasz. A Lisszaboni szerződés leszögezi, hogy csak egyhangúan meghozott új európai tanácsi döntéseknek van olyan hatája, hogy az EKB felülvizsgálatát kéri, semmilyen protokoll nem írhatja felül ezen a szerződés ezen cikkét. Természetesen az EKB-nak egyet kell működnie, a felülvizsgálati testülettel, de az LKB-nak magának nincs ilyen kompetenciája. Egyébként Trisé úr válaszolt már írásban erre a kérdésre, és pontosan azt mondta, amit én most elmondtam, hogy az EKB-nek nincs olyan, nincs feladata, felelőssége ezen a területen. Támogathatja tehát a felülvizsgálati szerveket, de az EKB-nek magának nem feladata ez, mint ahogy ezt már Trisé úr is az önhöz intézet levelében kifejtette. Aztán a betétekhez való hozzáférés kérdése a BPM bank esetében ez véleményem szerint nem igaz. A BPP-knél egyébként nem letétekről van szó, hanem tőkepiaci termékekről, és ezt a felületi szervek is elmondták, olyan termékekről van szó, amelyek az ő felügyeleti körükbe tartoznak, tehát nem letétekről. Prezidó képviselő a következő. Köszönöm szépen. Kostáció úr, nagy értékelem eddigi pályafutását, szakmai hozzáértését. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet a válságból kilábalni. Trisse úr Említette, hogy az infláció jelenleg nem jelent gondot. Kérdésem az lenne, hogy az EKB hogyan segíti majd az EKB célkitűzései, az EU célkitűzései elérésében? Például hitelnyújtás. Nagyon fontos az, hogy a pénzintézmények hitel képesek legyenek, hogy ne legyenek likviditási hiányok, sem a bankoknál, sem pedig az EKB-nél. Aztán államháztartás. Az államháztartásokat mindenképpen úgy kell helyreállítani, hogy, az fent, hogy azok fenntarthatóak legyenek. Hogyan lehet ezt megoldani az EKB-nak? Mi lesz ebben a szerepe? Harmadik kérdés. A G20 döntéseinek vannak pénzügyi vonzatai is, az EKB, illetve a pénzintézmények ehhez hogyan fognak ö, hozzájárulni. Említettem az úgynevezett megmentési alapot. Kérdezem, hogy itt most a pénzügyi intézeket meg kell -e menteni, avagy ö, fel kell őket számolni. Ez lenne a kérdésem. Uh, well, uh, as I said... Válasz? Most, amint említettem, azzal foglalkozunk, hogy a um, sürgősséggel felállított likviditást uh, folyosítandó, uh, vagy folyosító mechanizmusokat valahogyan fokozatosan leépítsük. Jelenleg a pénzpiaci rátákban nem állt be változás, tehát a mi intézkedéseink ez, ezt a rátát nem, vagy ezt a, ezek, ez, ezen a rátához kapcsolatos öm, folyamatokat nem befolyásolták, a pénzpiacok működ, működnek, a bankoknak megvan a likviditása. A ki lábalási stratégia vagy exit stratégia, ezekre nem volt semmilyen negatív hatással hogyha a hitelpiaci helyzet negatívan változott, akkor ez nem az EKB fölépésének köszönhető, egyébként a különböző felmérések is ezt mutatják. Nagyon fontos kitétel az, hogy a hiteleknél el tudjuk választani a hitel iránti igényt, illetve a ö, keresletet, illetve a hiteladási lehetőségeket, ami ö, ugye általában ilyen válságos időkben elég alacsony. Államháztartás, ez volt a harmadik kérdés. Az intézkedés csomagok nem voltak hatalmas méretűek, és ne felejtsük el a közép és hosszú távú perspektívát. A közép és hosszú távú kamatlábak, kamatok, hitelkamatok mindenképpen piacfüggőek, tehát a piac dönti, vagy piac határozza meg, hogy ezek milyen mértékűek. Elképzelhető, hogy az államháztartások alakulásától függően középtávon a kamatlábok megnőnek, és ezek hozzájárulhatnak középtávon ahhoz, hogy a gazdaság felélenküljön. Úgyhogy a probléma kettős. A válság legsúlyosabb időszakát azt hiszem lezártuk. Most kell az államháztartást konszolidálni. Ennek pedig lehet pozitív hatása a közép- és hosszú távú kamatlábakra. Ez pedig nem mellékes. Aztán az Európai Megmentési Alap, vagy European Resolution Fund, általánosságban a bankok vehetik ezt majd igénybe, Egyébként az Egyesült Államokban megvan ennek a párja, az FDIC, és ezt a bankok igénybe vehetik. Egyébként pontosan arról lenne szó, hogy ne kelljen a bankokat felszámolni. Az szerkezeti átalakítás, a tőke átcsoportosítás, eladás lehet a cél, csak legvégső esetben kell felszámolni ezen bankokat. A válság kezdete óta az amerikai szerv, az FDIC több mint 400 banknak adott már ilyen segélyt, és elég jól működött ez a folyamat. Elnézés. Néha belefeledkezem én is az érdekes magyar, most megfeledkezem időbíró szeretemről. Konstanci úr nagyszerű áttekintést adott azon irodalomról, amelyik az optimális valuta deviza területre vonatkozó szakirodalmat jelenti. De be kell látnunk azért, hogy Görögország nem Kalifornia, más szóval. A politikai egység hiánya és a, a fiskális központi akarat hiánya bizony nem használ a dolgoknak. Tehát ez még inkább aláhúzza annak fontosságát, hogy nagyon a felügyelet, a megfigyelés, monitoring rendkívül fontosságú a, a paktum tekintetében is, meg a túlzott hiányeljárás tekintetében. Az ön szempontjából hogyan lehet erősíteni ezt a, ezt a megfigyelési felügyeleti szerepet? Hisz oly fontos az euró szempontjából, a sikere szempontjából. Nos, természetesen Görögország nem Kalifornia. Ám hadd emlékeztessem önöket, hogy Kalifornia is fiskális válságon megy át, és New York is átment ezen néhány évvel ezelőtt. És Washington, az a szövetségi állam nem segített. New York maga kellett, hogy kitalálja reformjait, intézkedéseit ahhoz, hogy helyreállítsa hitelképességét, piaci pozícióját a pénzügyi piacokon. Ez megesett tehát egy, egy szövetségi államban is, amely nem csak monetáris, hanem politik, politikai unió. Ott sem segített a szövetségi állam. Már-már csődbe ment a New Yorki bücsé. Fontos azonban az, hogy legyenek olyan mechanizmusok, amelyek biztosítják azt, hogy megfelelő nyomást gyakorolhassunk egy tagállamra, hogy korrekcióval éljen. És a szerencse Görögország esetében ben. Itt a, a szerencsétlenség abban állt, hogy nem érzékeltük a bajt korábban, holott már korábban kellett volna látni. Ezáltal mindenkinek könnyű dolga lett volna Görögországnak is a dolog orvoslásában. Az eszközök azonban megvannak arra, hogy tényleg rávegyünk tagállamokat arra, hogy intézkedéseket hozzanak. Ha erősíteni kell a preventív ágát a stabilitási paktumnak, erre van mód, és talán, de ebben már, már két kételjeim vannak, valamiféle szankciókat is bevezethetnénk, bár ezeket a szankciókat végső soron nagyon nehéz volna tényleg alkalmazni. Tehát a preventív ág az, a, a, a stabilitási paktum preventív ága, amelyet nagyon-nagyon meg kell erősítenünk. És a monetáris unió tagjai amely unió önmagában egyfajta politikai unió is, bár nem klasszikus formában, hiszen önmagában az, hogy közös valutával bírnak, amely korábban a, a, az állam hagyományos szuverén jogosítványa volt. Hát itt bizony meg kell értsen minden tagállam, hogy együtt nyerünk vagy vesztünk, illetve együtt mondunk le bizonyos szuverenitásról, hogyha belépünk ebbe az unióba. Az a tagállam pedig, amely nem viselkedik a szabályok szerint, be kell, el kell fogadja, hogy erősebben beavatkoznak az ügyeibe, annak érdekében, hogy a korrekciók létrejöjjenek, amihez, amire szükség van. És az összes intézmény, beleértve az Európai Parlamentet is, nagyon éber kell legyen, hogy elkerüljük ezeket a bajokat a jövőben, és hogy ne keveredjünk oda, ahol most vagyunk. Tehát a nagyon fontos megfigyelés, figyelemmel kísérés alapvető fontosságú a tekintetben. Elnök, köszönöm szépen az ALDE képviselője kapott szót, nem tudom ki az, aki vállalja, Ole Schmidt. We are very equal here, so we decide in the last minute. Most a pillanatban döntünk, nagyon nagy itt az egyenlőség köztünk. Elnök úr, ön úgy gondolja, hogy a legnagyobb probléma a görög helyzetben a spekuláció? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy most nem csak arról van szó, hogy ön szakértő közgazdász-e, mert az, hanem az értékítéletét, illetve az ítélőképességét is szeretnénk itt tesztelni ebben a néhány órában, hisz ön az átlátható piacokban, ahol jobb a felügyelet, vagy pedig esetleg egyes termékeket betiltana Eh, ugyanis említett ön olyan termékeket a bevezető beszédében, amelyeket betiltana eh, a fedezetlen sortolást, a CDF-et, a CDS-t, eh, ezeket említett hogy betiltotta, betiltaná. Mario Draghi és korábban, és Trisé úr tegnap ennél azért óvatosabban eh, fogalmazott eh, azzal kapcsolatban, hogy a tilalom lenne a legjobb, eh, legjobb megoldás. Én egyébként liberálisként nem hiszek a betiltásban, mert ha most betiltunk valamit, akkor legközelebb valami mást kell. Jelölt. Nos, elő, első kérdése, nem piaci spekuláció okozta a görög problémákat. még a CDS prémium a görög adósságon beleérte azokat a problémákat is, amelyeket ezzel az eszközzel kapcsolatban én felsoroltam. Nos, a CDS tehát, a CDS nagyon kicsi az államadóságon. Nem tudja befolyásolni azokat a spreadeket, amelyeket amelyek, eh, amelyek érvényesülnek a kötvénypiacon az államadóságok körében. Tehát nem spekuláció okozta. Nem, nem vagyok híve, ez pedig a második kérdésre válasz, nem vagyok híve a termékek betiltásának. Én azt mondtam, hogy a CDS egy ellenőrző tőzsdére kellene hogy költözzön úgymond a CDS termékek. Tehát nem betiltani kell, hanem ellenőrzés alá vonni és még csak ez nem is a végleges álláspontom, azt mondtam, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a fedezetlen sortolást a CDS-ek vonatkozásában betiltjuk. Csak a CDS-ek vonatkozásában. És azt mondtam, hogy el kellene gondolkozni ezen, tehát nem végleges álláspont, azért, mert ezek az eszközök olyanok, amilyenek. Ezek ugyanis biztosítási eszközök. És eh, bármelyik szakértő könyv megmondja önnek, hogy ezzel az eszközzel visszaéltek. Más célra is felhasználták. Ami pedig a, hát a vállalati adósságok ott nem, nem érdekes, e, az államadóságnál e, számít, e, de én azt gondolom, hogy erre vezethető vissza a problémáink egy része. A CDS tehát egy jó gondolat, de visszaéltek vele. A másik probléma pedig az volt, hogy nem szervezett piacon forgott a CDS állomány tehát. Én az átláthatóságot támogatom, és a szervezett piacokat. Ezt mondtam a bevezető nyilatkozatomban. Ami pedig a fedezetlen sortozás, sortolást ti, eh, tudnám idézni itt a CPR er elnökét, Richard Porter, aki azt írta, hogy a CDS-ek fedezetlen sortolását tiltsuk be. Más nem mondott ő sem. Én egyébként nem vagyok a teljes tilalom híve, mert a teljes tilalom megölni ezt a piacot. Ahogy ezt a bevezetőmben is mondtam, hogyha marketmakerek eladnak egy CDS-t egy brokernek, akkor valójában a másik oldalon egy, egy hedge-re van szükség más ügynököktől, és valójában ehhez a hedgehez szükséges a fedezetlenség, és ezt meg kell engedni. Tehát még egy tilalom sem lehet teljes tilalom a fedezetlen sortolás vonatkozásában az előbb említett technikai okok miatt tehát most így pontosítottam akkor az én álláspontomat, és akkor most látja, hogy Drági úrhoz képest és Trisé úrhoz képest az én álláspontom nem is annyira tér el. Sophie Kuni következik. Monsieur le gouverneur, madame la présidente, chers collègues. Tisztelt bankelnök úr, elnök asszony, kedves kollégák! az európai, a Lisszaboni szerződés jelenleg nem teszi lehetővé a kötvények, az euró kötvények kibocsátását, de képzeljük el, hogy módosítjuk a Lisszaboni szerződést, kiadjuk az euró kötvényeket. Majd hogyan vélekedik erről? Szerintem koordinált stratégia részét, ö, részeként felhasználhatnánk ezeket a kötvényeket, hogy kilépjünk, kilábaljunk a válságból. Ez mindenképpen előnyös kamatlábakat nyújthatna a tagállamoknak. Szerintem a válságkezelésnek ez egy jó módja lenne. Ön mit gondol erről? Vajon tanácsos-e kibocsátani ezeket a kötvényeket? Válasz. Azt hiszem, korábban már válaszoltam egy ilyen kérdésre, amikor legutóbb jártam a szakbizottságnál. Az euró kötvényt nem lehet olyan céllal kibocsátani, hogy egyetlen tagállam állam adóságát biztosítsák, vagy szívják fel. Nem lehet őket arra használni, hogy az Európai Unió vállaljon egyfajta garanciát tagállam állam adóságán, adóságáért, hiszen ez a 123-as cikk ellenében menne. Az, e- az euró kötvény szerepe az államadóság. Tehát az euró kötvényt nem lehet, nem szabad arra a célra fölhasználni, hogy az állam adóságot valahogyan csökkentsük, vagy kezeljük. Hogyha úgy bocsátanánk ki az eurókötvényt, hogy az minden tagállamnak a hasznára lenne például az infrastruktúrális kiadásokat tudnánk ezzel megnövelni egy program keretében, ami jól elhatárolható az, államhatóság, az államadóságtól, akkor ez elképzelhető. Ilyen módon, ilyen típusú eszközként föl lehet használni az eurokötvényeket. Az Európai Beruházási Bank ilyen értelemben kiadhat kötvényeket bármilyen olyan tevékenységre, amelyben aktív szerepet vállal az Európai Beruházási Bank. És ez ilyen értelemben föl lehetne használni még a gazdasági válság idején is. Ezzel kapcsolatban szerintem semmilyen ellenvetés nem fogadható el, nekem sincs ezzel kapcsolatban ellenvetésem, de ezt nem szabad összekeverni az államadósággal. Köszönöm szépen. Pervans Berezi a szó most. Köszönöm. A 123-as cikkkel kapcsolatban ne felejtjük el annak második bekezdését sem, amikor a a, az állami hitelintézetekről van szó, ismeri ezt a bekezdést, nyilván nem kell végigidézzem. Jól kell tudjuk, hogy amikor a 123-as cikket értékeljük, a, a CDS eh, eh, ezek eladását ugye nem tiltják, ám egyes termékek betiltásával kapcsolatban óvatos. Az emberek azonban nem bolondok. Az élelmiszerbiztonság, a, a, a, az egyes termékek mérgező volta, vagy a, a gépjárművek biztonsága tekintében lehet betiltani dolgokat. Vagy a pénzügyi piacokon ne volna lehetőség arra, hogy hasonló elvek érvényesüljenek. A önnek nagyon sok tennivaló lesz majd, elmondotta, hogy 10 plusz 4 javaslatot szeretne kidolgozni. Az egyik fő nehézség az, hogy mindez zárt ajtók mögött történik, mindezek a döntések és meggondolások. A 14 ön által említett pont és téma tekintetében például felmerül a kérdés, hogyan lehet a pénzügyi piacok szabályozását úgy irányítani, hogy ez a reálgazdaság érdekét szolgálja erőteljesebben. A hosszú távú befektetőkkel, szociális partnerekkel párbeszédet kéne folytatni. Ez mindez teljesen hiányzik a jelenlegi rendszerből. Nem a Bázel szabályozást bírálom, hanem azt, hogy ez egészet a, a központi bankárok gondolkozása hozta létre, de nem övezte ezt közvita. A ön, mint jegybank, volt jegybanki elnök, nem bírálná ezt, vagy nem lepődik-e meg e hiányosságon? És végül utalnék arra, amit Trissi úr mondott. Azt, hogy az, az amerikai gazdaság érdekeiről, milyen európai kereskedelmi politika volna megfogalmazható a saját érdekünket támogatandó? Thank you very much. Köszönöm szépen. Nos, elnök, 6-7 percünk van hogy az árásig, csak azért mondom, hogy tisztán lássanak. Hát akár még többet is kérdezhetett volna. Ha megengedi, angolul válaszolok. Gyorsabban haladunk, és mivel a meg is berosdált, talán pontosabban is tudok angolul fogalmazni. Ami a pénzügyi termékeket illeti, és ezek piacra előzetes engedélyezését, mert erre utalt. Nem hiszem, hogy igazából lehetséges vagy ajánlatos volna ezt az utat járni. Vegyük a CDS termékeket. Amikor ezek kialakultak, jó ötletnek tűntek. Senki sem látta előre akkoriban, hogy milyen, milyen módon használják majd ezeket, a későbbiekben mire használják ezt az eszközt. Nem olyan ez, mint a vegytan, ahol, ahol mindent ki lehet szépen számolni, hanem bizonytalanabb mezőben mozgunk. Amit az előzetes engedélyezést illeti pénzügyi konstrukcióknak vagy termékeknek, ez, mint mondottam, nem volna ajánlatos. Amire viszont szükség van, és javaslom én is, meg más is, és, Schulz. és Marion Scholz is, a Nobel-díjas, azt mondta, hogy be kell folytanunk a jelenlegi CDS piacot, és ez egy szervezeti változást is igényel. Ha a hatóság úgy látja, hogy egy termék nem megfelelő módon viselkedik a piacon, akkor be, közbe kell lépni mielőbb de egy olyan piac, amely 62 trilliós összeget forgalmazott a csúcsán, nagyon gyorsan változott a, a folyamat, és a, Fe, a Fed világosá tette, hogy a számvitel még a nagy intézményekben sem volt idő arra, hogy a számvitel bevigyen minden tranzakciót a, a rendszerbe. No, ekkor már legalábbis lépni kellett volna, be kellett volna avatkozni. Akkor már látszott, hogy nagy baj van. Buffett úr, ezeket az eszközöket, a CDS-eket, ezeket a, a tömegpusztító pénzügyi fegyvereknek nevezte. Ugye akkor, legalábbis akkor időben lépni kellett volna. De hogy előzetesen engedélyezzenek termékeket, az, az nehéz, mert nehéz őket elemezni, úgyhogy ez nem igen működ, hogy hogyan fog működni a piacon, ezt előre nem nehéz megmondani, így módon az előzetes engedélyezés nem működik, ám a, a szigorú monitoring föltétlenül szükséges. Az, hogy uh, hol mit kész, mivel készülnek, bírálta annak hiányát nem volt párbeszéd az érintett felekkel. Hát először is, manapság többé-kevés áttekintető minden. Mindenről van dokumentum, minden vita nyomon követhető, akit érdekel, olvashatja, és a Bázeli Bizottság nem jogalkotói szervezet. Amit a Bázeli Bizottság létrehoz, az, vagy javasol, azt az egyes tagállamok jogalkotó szervei kell, hogy joggá írják az Európai Unió demokratikus szervei az adott jogalkotói keretekben. A Bázeli Bizottság szakmai munkát végez, és javaslatokat fogalmaz meg. Ezeket aztán a jogalkotó kell, hogy törvényerőre emelje. És lehet itt módosítani is. Az Európai Parlament is élhet ilyen irányú jogosítványaival a folyamat megfelelő szakaszában. Ami pedig a devizapolitikát illeti, a nagy gazdaságok, a nagy gazdasági térségek, mint az euró térség esetében, annak rendszere, hogy hogyan alakítják valutapolitikájukat, az egy általában egy lebegő rendszer. Ugye lebegtetett maga a valuta is, nincsenek fixált árfolyamok, nincsenek sávok, tehát teljesen szabadon lebegtetett árfolyamrendszer működik, ami meg is felel a nagy gazdaságoknak, vagy a nagy gazdasági térségeknek, mint az euró térség. És mint ilyen, nagyon kevés eszköz van a kezünkben a valós